Hölgyeim és uraim, kezdjük el az ülést, mert nagyon sok minden van a napi rendünkön a mai délelőttön. Úgyhogy azonnal a napi rendünk követ. A 12-esre, ami nem más, mint a személyek közötti vallásra vagy meggyőződésre, fogyatékosságra, életkorra vagy szexuális irányultságra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazása. Erről az irányelvről az Európai Parlamenti véleményt 2009. április 2-án fogadtuk el, ez a korábbi mandátum során történt, és konzultációs eljárás keretén belül. Most a Lisszaboni szerződés hatályba lépésével a jóváhagyási eljárás keretébe került ez a téma, és Romeva Rueda úr lett az előadója. Nagyra értékeljük a belga elnökség hajlandóságát, hogy elmondja, hogy hogyan is állunk ebben a témában. A bizottság is elmondja a véleményét, majd rövid vita következik, ha marad még rá idő. Ezt követően az alapvető alapjogi ügynökség véleményéről fogunk hallani Morten Kiárum igazgatótól. Homofóbia, transzfóbia és megkülönböztetés című jelentéséről. Úgyhogy először az előadónak adom meg a szót. Romevai Rueda úrnak parancsoljon. Köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy ismét beszélhetünk erről a témáról, és hadd üdvözöljem a tanácsot, és mondjam el, hogy mennyire örülök, hogy jelen vannak, illetve az alapjogi ügynökség képviselőjét is, hogy nem csak a tartalomról fogunk eszmét cserélni így, hanem elgondolkodhatunk azon is, hogy hol is tartunk ebben a témában. Csak emlékeztetőül el eh, szeretném mondani, ahogy már elhangzott, van már egy dokumentumunk, amit eh, a korábbi mandátum során már a parlament jóvá hagyott a konzultációs eh, eljárás keretén belül. Eddig a frakciók úgy döntöttek, hogy ezt tekintik alapjának álláspontunknak. Most azonban a tanács oldalán a labda, és rendkívüli módon érdekel minket, hogy hogyan is folytatja útját ez a labda. A spanyol elnökség során is vártuk már ezt, most pedig várjuk a belga elnökség híreit. Bár azt is be kell vallanom, hogy nagyon sokan úgy érezzük, hogy az a tény, hogy ilyen lassan halad ez a téma, a frakciókon belül és bennünk is kicsit kellemetlen érzéseket szül, mert szeretnénk, hogy egy kicsit gyorsabban haladnánk. Úgyhogy nagyjából ez a helyzet. És ezért szeretném a tanácson keresztül nem csak a tagállamokat, hanem a kollégákat is arra ösztönözni, hogy ezt a lehetőséget ragadják meg, hogy előre vigyük ezt a témát. Úgy tudom, hogy vannak még a tartalmat illetően problémák, de alapvetően emögött globális politikai probléma húzódik. De hát ez semmi újdonságot nem jelent, ezt már tudtuk korábban is. Az Európai Parlament frakciói segíteni akarnak ennek továbbvitelében. Úgyhogy először hallgassuk meg a tanácsot, és aztán majd a jelenlévő frakciókkal talán sikerül eldöntenünk, hogy mi, mint parlament, illetve szakbizottság hogyan szeretnénk tovább. Köszönöm. Elnök, akkor a belga elnökségnek, Pernó asszonynak adom meg a szót. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Hollandul fogok beszélni. Tehát, ahogy már említettem, mindenkinek jó reggelt kívánok, és köszönöm, hogy meghívtak minket erre az ülésre. Nagy öröm számunkra, hogy tájékoztathatjuk önöket arról, hogy a belga elnökség eddig mit tett az irányelvvel. Először egy megjegyzést engedjenek meg. Ahogy mindannyian tudják, ez az irányelv, amely azonos elbánásmódot szeretne elérni a személyek között vallása fogyatékossága, életkorra vagy szexuális irányultságra való tekintet nélkül nagyon nehéz. Több oknál fogva. Egyrészt a tartalma miatt, aztán politikai okok miatt is, illetve szakmai okok miatt is. Ez azt jelenti, hogy a tanácson belül vannak olyan tagállamok, amelyek pillanatilag politikai okoknál fogva nem tudják támogatni ezt az irányelvet vagy legalábbis továbbvinni. Úgyhogy eléggé csalódottak vagyunk emiatt, de hát ezek a realitások. Nos, ezeknek a tagállamoknak miért vannak ilyen komoly fenntartásai az irányelvvel kapcsolatban? Három konkrét oka van ennek, legalábbis erre hivatkoznak. Az egyik a szubszidiaritás, a másik az arányosság, a harmadik pedig a jogi bizonytalanság. Nagyon sok terminológiával kapcsolatban van ilyen jogi bizonytalanság, amit használnak. Főleg a bíróság közelmúltban hozott döntése miatt azon terminológiák vonatkozásában, amelyeket néhány tagállam használ. Mert megkérdőjelezik néhány ilyen terminológia értelmezését. Például, ha megnézzük a TB kérdéseket, illetve a kor alapján való megkülönböztetést, nagyon sok tagállamot aggaszt az, hogy saját biztosítási rendszerük, amely különböző korcsoportokba osztja az embereket, a jövőben nem lesz legális. Úgyhogy gyakorlatilag ez a korlátozás az irányelvnek ez a jogi bizonytalansága, ami hát elég sok nehézséget okoz. Ezért nagyon nehezen átvihető ez az irányelv a tanácsban, mert három tagállam pillanatnyilag egyszerűen képtelen bármire is jutni. Nos, mit döntött a belga elnökség? Hát, mivel úgy tűnik nem tudunk politikailag előre haladni, megpróbálunk a szakmai kérdésekkel foglalkozni, és ott előrelépni. Két témára koncentráltunk az irányelven belül, és analitikai kutatások alapján, értékelés alapján megpróbáltunk ezzel a két kérdéssel foglalkozni. Az egyik a pénzügyi szolgáltatások, illetve olyan kivételek, amelyek kor, fogyatékosság, pénzügyi szolgáltatások alapján való különbségtételt jelenti, a másik pedig a lakhatás, a lakhatáshoz való hozzáférés. Illetve az, hogy egyáltalán milyen fajta otthonokról beszélünk, vagy lakhatási körülményekről ez alatt a terminológia alatt. Nos, foglalkoztunk ugye a kutatások alapján a szakmai kérdésekkel, illetve a különböző civil szervezetekkel karöltve. Főleg egyet szeretnék itt megemlíteni, vagy egyet-kettőt, a szociális platformot, az Európai Fogyatékossági Fórumot, de hát vannak még mások is, akikkel együttműködtünk. Úgyhogy többször is találkoztunk a szociális kérdésekkel foglalkozó csoporttal, ezen kívül ezekkel a civil szervezetekkel is. A célunk az volt, hogy ezzel a témával kapcsolatban az ő véleményüket is megkérdezzük, és előrelépjünk szakmai téren. Nos, ha megnézzük ezeket a speciális területeket, például a pénzügyi szolgáltatások és a lakhatás területén, és hadd kezdjem az elsővel. Nézzük, mi is történt ezen a területen. Hát sajnálatos módon a bizottság egy kutatást írt elő, majd talán később beszámolnak ennek eredményéről. Minden tagállamban ö, szakemberek készítettek teljesen semleges ö, kutatást, azzal a célral, hogy eldöntsék, hogy a diszkrimináció okai, mondjuk a kor, a fogyatékosság, milyen mértékben kerül felhasználásra a bankokban és a biztosító cégeknél a kivételek létrehozására. Ezen kutatás alapján a belga elnökség egy kérdőívet ö, készített, amit aztán az összes tagállamba elküldünk, és rendkívül pozitívan reagáltak erre a tagállamok, nagyon jó munkát végeztek, és ennek alapján ö, döntötték el, hogy a bankok, a biztosító cégek hogyan is működnek az egyes tagállamokban. Ami a banki szolgáltatásokat illeti, illetve a bankokat, a fogyatékosságot kivételekre használják fel. De a kutatás alapján sikerült meggyőznünk a tagállamokat arról, hogy a fogyatékosság miatti egészségi állapot az nem maga a fogyatékosság ténye, ami alapja annak, hogy mondjuk nem adnak hitelt ö, embereknek ö, házvásárlásra vagy autóbiztosítás esetén. Azt mondtuk, hogy olyan adatok alapján lehet ezt esetleg megtenni, amelyek ö, megbízhatóak, pontosak, és mindezeket a, az érveket arra használtuk, hogy egy új dokumentumot hozzunk létre, mondjuk a kettes cikk hetedik bekezdésében. És tudom, hogy önök is részt vettek ebben a munkában. A belgőelnökség számára egy másik terület, ami nagyon fontos volt a banki szolgáltatások területén, az átláthatóság. Pillanatnyilag nagyon sok biztosított társaság és bank nem rendelkezik ezzel az átláthatósággal, és nem hajlandóak hitelt adni, vagy pedig biztosítási szerződést kötni. fogyasztói érdekképviseleti szervhez, vagy az ombudsmanhoz kell fordulni, ahhoz, hogy információt szerezhessen valaki arról, hogy miért nem fogadták el a kérvényét, vagy mi a helyzet a biztosítási díjával az illetőnek. Úgyhogy a kettes cikk hetedik bekezdésében foglalkoztunk ezzel a témával, kiegészítettük ezt a szöveget, nevezetesen azzal, hogy mindenkit megfelelően kell tájékoztatni arról, hogy hogyan működnek a biztosító társaságok. Ennyit tehát a pénzügyi szolgáltatásokról. Nézzük a lakhatás kérdését. Lehet, hogy nem biztos mindenki számára az, hogy végig milyen lakhatási körülményekről beszélünk. Lehetnek ezek államiak, illetve mindenféle ö, lakások, ö, amelyek mondjuk az irányelv hatájába tartoznak. A tagállamok itt is a kérdőív alapján, amit kiküldtünk nekik, nagyon jó munkát végeztek, pozitívan ö, reagáltak minden tagállamból, és ezért sikerült a dokumentum új ö, verzióját elkészítenünk a válaszok alapján. És azt mondtuk, hogy talán jó lenne, hogyha kivételt tennénk esetleg mondjuk a magánélet és a hivatás alapján. Mit is értünk ez alatt? Hogyha például valaki az otthonában az egyik szobát kiadja, akkor mint tulajdonos valamilyen rugalmassággal kell, hogy rendelkezzen, hogy kinek is adja ki ezt a szobát. Úgyhogy itt lehetőség van kivételre a nem diszkriminatív szabályok alól. Egy másik dolog, amit fontosnak tartottunk, az alkalmazás hatája. Ide ugye a bizonyos szociális lakásokat is be kell venni. A legtöbb tagállamban van különbség az ilyen jellegű lakások, illetve a magán ö, tulajdonúak között. Egyes tagállamokban a szociális lakások ide tartoznak ehhez az irányelvhez, mert a TB rendszer tag, ö, részét képezik. Végezetül arról szeretnék beszélni, hogy hogyan jut valaki lakáshoz, illetve hogyan lehet módosítani ezeket a kérdéseket. Hogyha például valaki fogyatékos, és lakást keres, nyilván a lakáson bizonyos fizikai változtatásokat kell eszközölni, vagy az épületen. A kérdés az, hogy a tulajdonostól mit lehet elvárni az értelmes változtatások kategóriájában, ahhoz, hogy egy fogyatékos embert elszállásolhasson. Nyilván a fogyatékos jogait is védeni kell, de ugyanakkor a tulajdonosét is. Tehát ez volt a két fontos terület, amivel foglalkoztunk a belga elnökség során. Tehát a kutatások alapján, a kérdőívek alapján szakmai munkát végeztünk, és az eredmény pozitív volt. Így részletesebb munkát tudtunk végezni, és a tagállamok rendkívül pozitívan álltak mindehez. Nem csak saját véleményüket próbálták megvédeni, hanem teljesen nyitottan álltak a kérdéshez, és próbáltak segíteni. Azt reméljük, hogy a magyar elnökség ugyanilyen módszerek mentén folytatja majd a munkát, és majd ha jövőben egyszer a politikai síkon is sikerül előrelépnünk, már a szakmai rész eléggé halabodott állapotban lesz. Fel szeretném hívni a bizottság tagjait ar- arra, figyelmét arra, hogy a belga elnökség ezen az munkán kívül egy csúcs találkozót is szervezett. Körülbelül 500 résztvevője volt minden tagállamból, minden civil szervezet képviseletében ezen az eseményen amely nagyon fontos volt, hiszen értékelt a két irányelvet, amely a ö, munkahelyi ö, diszkrimináció ö, ellenes ö, intézkedésekről szólt. Úgy gondoltuk, ez elég jó példa volt arra, hogy az irányelv tényleg hasznos lehet, és nyilván mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy alkalmazásra is kerüljön, és valami pozitívum is lehet a jövőt illetően. Úgyhogy ennyit szerettem volna elmondani arról, hogy mit is tettünk eddig, ha bármi kérdésük van, szívesen válaszolok. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Olszon úrnak adom meg a szót a bizottság részéről. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon rövid leszek, hiszen tudom, hogy igen sűrű a napi rendjük. A bizottság megerősíti azt, amit a belga elnökség képviselője elmondott, nagyon hálásak vagyunk ezért a megközelítésért, amit a belga elnökség alkalmazott. Az erőfeszítések és azok az erőforrások, amelyet erre a területre fordítottak, mutatják azt, hogy milyen nagy kihívás ez az egész terület, de mégis sikerült előrelépést elérni, és mégis ráfordították ezt az energiát, ezért köszönet illeti őket. Csak annyit tehetek hozzá, hogy a technikai vitákon túl Reding alelnök asszony szintén nagyon sok erőfeszítést tett, és nagyon magas szinten találkozott miniszterekkel, sőt, miniszterelnökökkel is, a legfontosabb, ebben a kontextusban a legfontosabb országok képviseletében, hogy megpróbáljanak megoldásokat találni. Sajnos politikai szempontból még nem sikerült előmozdulást Elérni. ezért folytatjuk a technikai párbeszédet. És ahogy Perna asszony is mondta, még mindig nagyon sok dolog van, amit technikai szinten is tudunk tisztázni, ahol technikai szinten is tudunk előrelépni, miközben várjuk azt, hogy a politikai szinten is elmozdulás történjen és nagyon várjuk a következő magyar és lengyel elnökséget. Reméljük, hogy technikai és politikai szinten is ezt a megközelítést ők is folytatni fogják. Hogyha van további technikai kérdésük, akkor természetesen a rendelkezésükre állok. Egyébként köszönöm. Elnök, köszönöm, Olszön úr, akkor a kollégákhoz fordulok. Kívánna -e valaki hozzászólni? Igen, de Jong úr, illetve utána maga a jelentéstevő valamint Intfeld asszony. Tehát Dojong úr kap először szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Természetesen tudtam, hogy a tanácsban nagyon nem történt elmozdulás, de hát azért kiábrándító, hogy ezt meg is erősítik most. Ez az ügy gyakorlatban, ahogy ezt az alapjogi ügynökség is mutatja, véleménye is mutatja, nagyon jelentős. A belga elnöksége lehető legtöbbet tette, ami tőlük tellett, és az Európai Bizottság is. És eléggé optimistának tűntek, hogy sikerül majd valamit haladni ebben az ügyben. Néhány megállapodást sikerült megkötni az elkövetkezendő évekre vonatkozólag, technikai ügyekre vonatkozólag, de a másik pont, ami számomra nagyon fontos, az a lakhatási kérdés a magánélet és a családi élet védelmével kapcsolatban. Szerintem ez egy nagyon veszélyes fejlemény, mert gyakorlatban azt jelenti, hogyha valakinek nem tetszenek a zsidók vagy a fekete emberek, vagy egyéb kisebbségek tagjai, akkor e, most már elképzelhető, hogy azt mondja, hogy jó, hát akkor magának nem adom ki a szobámat. Persze az irányelv alkalmazási körétől is függ ez, de akkor is tudnék más példákat is felsorolni arra. Hogyha valaki, tehát hogyha úgy döntünk, hogy megengedjük egy idegennek, hogy az otthonunkban lakjon, és ezért ő fizet, akkor azzal valamilyen szinten a közszféra felé megnyitom az én magánéletemet és az otthonomat. Ezzel kapcsolatban szeretnék egy némi pontosítást hallani, mert úgy érzem, hogy veszélyek rejlenek ebben az ötletben. És végül van néhány tagállam, amely lehet, hogy nem ért egyet azokban az okokban, amelyeknek az alapján meghatározzuk a megkülönböztetést. Tehát, hogyha mondjuk a fizikai fogyadékossággal élőkről elfogadunk egy irányelvet, vagy a mondjuk a más etnikai megköz- ö, háttérrel rendelkezőkről, az nem feltétlenül ugyanaz. Most pedig Intfeld asszony következik. Köszönöm szépen. Hadd beszéljek én is hollandul, a változatosság kedvéért. Először is szeretném megköszönni a belga elnökségnek a munkát, akik nagyon pragmatikusan foglalkoztak ezzel az ügyel, miközben ez egy lehetetlen küldetésnek tűnik. Jó ötlet az, hogy megpróbálnak legalább a technikai területeken előrelépni lépésről lépésre. De hát ezzel nem tudunk. Csak egy bizonyos útszakaszt megtenni, hiszen az igazi vita az politikai. És nincs meg a politikai akarat arra, hogy komoly előrelépés legyen. Hogyha például az eurózónát, az euróvezetet nézzük, akkor azt látjuk, hogy ott rengeteg különböző gazdasági probléma van, és hogyha mondjuk fel kell vásárolni valakit, vagy meg kell menteni egy bankot, akkor ezt megteszik. De hogyha az európai állampolgárokra és az ő jogaikra gondolunk, akkor Ugyanígy kéne viselkedni, és nem itt ülni, és a technikai részletekben elveszni. Hát ez az én megközelítésem, de hát minden esetre, hogyha vannak olyan bankok, akik elfogadható öm, kockázatnak tekintik azt, hogy egy fizikai fogyatékossággal élő embernek pénzt adnak kölcsön, akkor úgy gondolom, hogy meglehetősen cinikus megközelítés, hogyha mi ezt a bizalmat nem szavazzuk meg nekik. Belgiumnak már nagyon komoly tapasztalatai vannak a diszkrimináció elleni védelemben. Azonban ennek az eljárásnak a kezdete óta folyamatosan felteszem magamnak azt a kérdést, hogy most igazi, jó, átfogó, horizontális irányelvet szeretnénk a diszkrimináció ellen? Mert ugyanakkor van egy kockázat is mégpedig az, hogy a valódi megkülönböztető gyakorlatokat nem fogjuk ezzel lefedni. És ahogy fogy az időnk, ahogy halad az idő, azt láthatjuk, hogy néhány nagyon jó dolgot, nagyon jó ötletet egyszerűen elerodálunk, és akkor végül egy olyan jogszabálytervezet marad itt előttünk, ami egyáltalán nem fog javítani a helyzeten, csak hivatalossá teszi azt, amit a kormányok már most is tesznek. Elnök, köszönöm szépen, most pedig a jelentéstevő Romerói Rueda úr kap szót ismét. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném megköszönni a belga elnökségnek azt, hogy itt voltak. Én is nagyon közelről követtem azt, hogy az elmúlt két elnökség során, a spanyol és a belga elnökség során mi történt ebben az ügyben. Mindkét elnökség nagyon lelkesen próbált előrelépni. Azonban politikai szempontból néhány kormány, néhány ország egyszerűen akadályozta őket, ezt nem tudom máshogy mondani. Tehát a tanácsban látom azt a nehézséget, a tanács akadályozza meg azt, hogy egy következetes megoldásra jussunk együtt. Aztán a másik dolog, tudom, hogy politikailag helytelen ezt mondani, de akkor is kimondom, mert fontos. Meg kell nevezni az ellenfeleket. Feltettük tehát a kérdés, hogy mely országok ellenzik ezt az irányelvet, és miért. Nagyon jó lenne tudni, hogy pontosan kicsoda, és pontosan miért nem támogatja ezt. Szükségünk van erre az átláthatóságra. Tudom, hogy a tanácsban ez nagyon nehéz, ha nem is lehet, ha, ha még lehet, hogy lehetetlen is ráadásul. De például tudjuk, hogy a német kormány elég notórius, és ők már néhány okukat fel is tárták. De szerintem nem lenne annyira nehéz megtudni, hogy mely országok akadályozzák-e még, illetve amelyek akadályozzák, azok miért. Például a németektől már néhány példát megtudtunk, de többet is szeretnék. Aztán még rámutatnék pár dologra. Az állampolgároknak azt is tudniuk kell, hogy néhány tanácsi érv, amelyen meg akarták akadályozni ezt, hogy haladjon ez az irányelv, ez több országnak az saját jogszabályával egybecseng, akik megpróbálnak ellenezni, egy, megpróbálják ellenezni egy olyan európai jogszabály és irányelv megszületését, amely lefedni ezt az egész területet átfogóan. Nagyon fontos és nagyon komoly aspektusa ennek az ügynek az, hogy vannak olyan országok, amelyek önmagukban már elfogadtak diszkrimináció ellenes jogszabályokat, de ezt az európai irányelvet mégsem akarják átvenni a saját joguk rendszerükbe. Nagyon fontos a technikai dolgokról beszélni, persze, de a legfőbb probléma az az, hogy nem látjuk a nagy átfogó képet. És ez az új kontextus új jogi eszközökkel is felszerelne minket. Van például egy ENSZ konvenció a fogyatékossággal élőkről. Ennek az eszközeit fel tudnánk használni arra, hogy mi is fellépjünk, illetve együttműködést tudnánk kialakítani ezzel az ENSZ egyezménye. Igaz, és már sokszor hallottunk érveket arról, hogy tényleg a szubszidiaritás és az arányosság, valamint a jogbizonytalansággal kapcsolatban problémák vannak. Itt ebben a szakbizottságban ülő kollégáimnak tudniuk kell, hogy amikor ezekkel az ellentmondásokkal az ügy bíróság elé kerül, akkor nagyon gyakran hamar megszületik a döntés, tehát nem mondhatjuk azt, hogy aránytalanság és jogbizonytalanság szempontjából kockázatok vannak. Nagyon sokan mondják ezt, de én hangsúlyozom, hogy ez nem olyan nagy kockázat, és egyáltalán nem olyan bonyolult a helyzet. Tehát még ha valamilyen ellentmondás merül fel, akkor az is általában hamar megoldható. És még egy utolsó pont, amit fontos elmondanom, van egy olyan érv, ami gyakran felmerül, de ma még nem említettük. A kormányok mondják. Általában a kormányok próbálnak a gazdasági válságra hivatkozni, és azt mondani, hogy hát milyen sokba fog kerülni majd a gyakorlatban ez az irányelv, például a lakhatási jogok, illetve az épületekbe való, épületekbe való bejutás egyszerűsítése konkrétan De hát ezeket az aggályokat el tudnánk oszlatni azzal, hogyha mm, hosszabb határidőnket szabnánk meg. Tehát ebben lehetnénk engedékenyebbek. A parlament elfogadta a tanácsi tervezet keretét, de ez nagyon tág kereteket határoz meg, és nagyon sok minden belefér. Tehát azt mondanám, hogy a költségek nem szabad, hogy érv legyenek, de akkor is óvatosnak kell lennünk, amikor ilyesmivel dobálózunk válsági időszakban. A valódi kérdés az az, hogyha elfogadjuk, hogy a megkülönböztetésmentesség és az egyenlő bánásmód gazdasági szempontból költségekkel jár, akkor más oldalról az egyenlőtlenségnek és a diszkriminációnak a gazdasági költségeit is fel kell mérnünk, és akkor utána kétfajta gazdasági költséget össze kéne vetni. Tehát mindig az átfogó képet kell népni, nézni. Na, különösen a lakhatás tekintetében voltak a pénzügyi kérdések, ezek is a technikai kérdések közé tartoznak, és igazából örülök annak, hogy ha jól értettem, hogy mi történt a spanyol és a belga elnökség alatt, mégiscsak volt valami előrelépés, hiszen amikor technikai nehézségek merültek fel, akkor megpróbáltak ezzel foglalkozni. A második olvasat alatt a tanácsban azonban újabb problémákat vetettek fel, amivel jogi, sőt koncepcióveli problémává próbálták ezt az egész ügyet tenni, így akarják akadályozni az irányelv elfogadását. Mi a parlament és a szakbizottság azonban ezt szeretnénk, és ezt az üzenetet szeretem volna megfogalmazni a tanács felé. Meg kell oldani ezeket a problémákat, és ha lehet egy kicsit gyorsabban. A társadalom vár már erre. Azok az emberek, akik elszenvedik a megkülönböztetést, szintén várják, hogy tölgyünk valamit, és a hitelességünk, az európai intézmények hitelessége forog kockán, különösen akkor, amikor ezt rendszeresen megkérdőjelezik a mostanság. Ez megtörténik néhányszor. Ezért kérem a tanácsot, az Európai Tanácsot arra, hogy hát akár egy ilyen felülvizsgáló vitát tehetnénk rendszeresebbé, mondjuk legalább a különböző elnökségek alatt, tehát legalább hat havonta kerüljön sor egy ilyen vitára. Nem szeretném, hogyha ez a téma lekerülne a rendről. Elnök. Köszönöm szépen. A tanács képviselője. Ja, ehm, ik ga kort ingaan op een aantal vragen en... Igen, röviden szeretnék válaszolni a felvetett kérdésekre és talán a bizottság is szeretne majd válaszolni. De Jong úr azt kérdezte, hogy hogyan a magyar és lengyel elnökség fog ezzel a témával bánni, hogyan fognak ezzel bánni. Uh, ahogyan tudják, teljesen új a kormány, és a portfóliókat még nem határolták el teljes mértékben Magyarországon. Uh, <clears throat> Így aztán a magyar kollégák nem tudtak beszámolni nagyon a programjukról, úgyhogy nagyon nehéz nekem erre a kérdésre választ adni. Még belső megbeszélések folynak Magyarországon, azt illetően, hogy melyik miniszter lesz felelős ezért az ügyért. Aztán a kivételekről is esett szó, hogyan lehet elhatárolni a magánéletet és a családi életet. Hogyan lehet a megkülönböztetés ellen ezen a téren is felvenni a harcot? Nyilvánvaló, hogy nem lehet ezt teljes mértékben védetté tenni, de hogyha lakhatást nézzük, mondjuk, hogyha valaki megosztja valakivel a fürdőszobáját, vagy a konyháját, akkor ez, igen, ez már a magánélet szférája, és nyilván ilyenkor a tulajdonos nem tudja levédeni teljesen a magánéletét. De, hogyha ugyanez a tulajdonos kiad egy kis apartmant, akár a saját házán belül is, és ezt meghirdeti az újságban, akkor ez már közéletnek számít. Itt nem kérhet a diszkrimináció ellen törvény alóli kivételezést. Tehát az a benyomásunk-e, hogy bizonyos tagállamokban jobban elfogadnak bizonyos megkülönböztetési formákat, mint más tagállamokban? Hát nem arról van szó, hogy azt gondoljuk, hogy bizonyos kategória kevésbé lenne fontos, például a fogyatékkal való élés, vagy a szexuális irányultságra való, megkül- való tekintet nélkül megkülönböztetés. Nyilván vannak megkülönböztetések, például a fogyatékosokkal szemben, és nyilván ennek nagyobb figyelmet kell szentelnünk, mert sokszor kerülnek hátrányos helyzetbe. Felmerül-e az a kockázat, hogy a rossz gyakorlatokat fogják támogatni és megerősíteni? Nos, az egyik oka annak, hogy belekezdtünk ebbe a munkába, pontosan az, hogy visszaszorítsuk a rossz gyakorlatokat, és átláthatóbbá tegyük ezt a szektort. Tehát ha lesznek is kivételek, ha lehetőségek lesznek, ezeket nagyon szűkre szabjuk, meg kell indokolni, hogy miért kér valaki ilyet, és be is kell bizonyítania, hogy jogosult erre. Csak így lehet átlátható ez a munka. Vannak olyan gyakorlatok, amelyeket néhány bank és biztosító társaság alkalmaz. Ezeknek a körét is nagyon szűkre akarjuk szabni, és ha alkalmazzák őket, átlátható módon kell, hogy alkalmazzák. Amikor ezt mondom, ezt úgy értem, hogy minden állampolgár megérthesse ezt. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. A bizottság szeretne válaszolni? Köszönöm szépen megint csak röviden. Ami a kivételeket illeti, és a De Jong úr által említett kivételt. Nyilván, hogy a bizottság és a parlament nagyon széles körű véleménye figyelembe veszi azt, hogy létezik az alapvető emberi jogok kartája és figyelembe kell vennünk, hogy a javaslat ezt tiszteletben tartsa. A magánélethez való jog természetesen itt felmerül, mint kérdés, és hogy az elnökség is mondta, különböző alapvető jogokat kell egymás ellen mérlegelnünk, és szerintem a bizottság nem akarja felhigítani ezt a javaslatot, nem akarunk olyan javaslatot, amely nem tartja tiszteletben a magánéletet. Ami az okok eltérését illeti. Szeretném hangsúlyozni, hogy véleményünk szerint ezt a javaslatot nem szabad felszabdalnunk. Nem szabad azt mondanunk, hogy az egyik okra könnyebben lehet reagálnunk, mint a másikra. Ez veszélyeztetné a jogbiztonságot, pedig erre a tanács nagy hangsúlyt helyez. Ez veszélyeztetné a gyakorlati alkalmazást. Egyben kell tartanunk ezt a direktívát. És ha felmerül ez a kérdés, hogy az egyik ok bonyolultabb be, mint a másik, ami alapján megkülönböztetnek valakit, szerintem nem. Talán az életkort említeném, ez a munkaerőpiacon, társadalombiztosításban is megjelenik, és erre nagyon nagy figyelmet kell szentelnünk. Ezen kívül a jogos belépés kérdése, a hozzáférhetőség kérdése, a fogyatékosok védelme, hogy gyakorlatban hogyan tudnak bejutni egy épületbe, mert ez költséges lehet ennek a biztosítása, de fontos, a direktíva legyen egységes. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm. Sofi, Intfeld, de kérem, nagyon-nagyon röviden, Sofi. Jó, 30 másodperc. A belga elnökségnek mondom, én nem bankok, biztosító társaságokra utaltam, hanem arra, hogy a tagállamok milyen kivételeket akarnak, milyen derogációt, amikor úgy érzik, hogy az állampolgárok bizonyos jogát nem kell megvédeniük. Ez aggaszt. Kierum igazgató úr beszámolója az ügynökségtől. Köszönöm szépen. Eh, tisztában vagyok vele, hogy mennyi időm van, úgyhogy röviden. Először is köszönöm a meghívást, hogy beszámolhatok a megkülönböztetés nélküli kezelésről szóló jelentésről, a homofóbiát, transzfóbiát illetve. Ez az első jelentés, amit összeállítottunk, amire azt lehetne mondani, hogy ez egy trend elemzés. Ez inkább egy jogi trendet jelent. A jövőben majd több ilyen elemzést végzünk. Gyakran, amikor jelentést készítünk, az egy pillanatfelvétel arról, hogy most mi a helyzet az egyes tagállamokban. Természetesen ez nagyon érdekes, és nagyon sokat elárul a valós helyzetről. De amikor a trendeket is felmérhetjük már, amikor láthatják, hogy az önök hozzájárulásának is van súlya, az még fontosabb. Vagy azt is láthatják, hogy az egyes intézkedéseknek esetleg nincs hatása, és felmérhetik, hogy mi működik, és mi nem. De ez az első ilyen jellegű jelentés. Röviden annyit tudnék mondani, hogy elég sok területen előre léptünk. Javulnak a törvények, a régi jelenségekkel leszámolunk. Az első jelentést 2008-ban adtuk ki, bár 2007-ben kezdtük. Ma pedig 2010 nyaráig folytatjuk majd a vizsgálatokat, tehát így oszlottak meg a vizsgálatok, kb. két-három évet ölelnek fel a jelentések. Kicsit előreugrok, ha megnézik, a, a, más szexuális irányultságú és nemi identitású emberek elleni erőszakos cselekményeket, akkor azt láthatják, hogy a gyűlöletkeltést az ilyen személyek ellen csak 13 tagállam tiltja jelenleg vagy szigorúan véve 12 inkább, és csak 11-ben definiálják úgy a, homof, a homofóbiát és transzfóbiát, mint súlyosbító körülmény egy bűncselekmény elkövetésében. Skóciában viszont megalkották az első olyan jogi aktust, amely a transzsexuálisokat védi a bűnügyi törvénykönyvben. Ez nagyon fontos, és ez gyakorlatilag az egyenlő bánásmód keretébe tartozik. Így aztán nagyon pozitívak a fejlemények. 18 tagállam van már, ahol tilos a szexuális orientáció szerinti megkülönböztetés, például a szolgáltatásokhoz, árukhoz és munkaerőpiachoz való hozzájutás területén. Ez három évvel ezelőtt csak 16 volt, most 18. 20 tagállam van, és az korábban 18 volt. A nemzeti egyenlő bánásmódot hivatott ellenőrző ügynökségek is tiltják a diszkriminációt ilyen alapon a munkájukban. Egy további fejlemény a szabad mozgást illetően és a családegyesítést illetően három tagállamban kifejezetten módosították a jogi aktust, mi szerint a házasság csak két és kizárólag két különböző nemű ember társulása lehet. Az ugyanolyan nemű egyének házasságát tiltják, nem ismerik el. Tehát ez az ellenkező irány, és ez explicit kizáró jogalkotás. Ez azt jelenti, hogy az EU állampolgárok nem élvezhetik gyakorlatilag a szabad mozgáshoz való jogokat, hiszen a házastársuk nem csatlakozhat hozzájuk egy másik tagállamban, és ez szexuális orientáción alapuló megkülönböztetés. Én ezt elég furcsának tartom, hogy van három olyan ország, ami szükségét érezte annak, hogy tegyen egy ilyen kitételt, hiszen az általános trend az inkább előremutató. 2007 óta négy újabb ország van, ahol elfogadtak jogszabályt az azonos neműek házasság kötéséről, és három országban elfogadtak a bejegyzett élettársi kapcsolatokat az azonos neműek között. Tehát ezek pozitív előrelépések, de ugyanakkor három ország pont az ellenkező irányba halad. Tehát vannak negatív fejlemények, ezekről most beszámolnak, de a negatív trendek tükrözik az intoleráns hozzáállást a társadalomban, és ezt meg is fogjuk vizsgálni a következő társadalmi jelentésünkben. Ez egy jogi jelentés, a következő jelentés a társadalmi háttérre fog koncentrálni. De a következtetés az, hogy vannak homofób tendenciák több tagállamban is. Ezt mutatják a felméréseink. Amikor az oktatást kutattuk, különösen az általános és középiskolákat, ez nagyon fontos terület. Úgy érzem, hogy lassan lejár az időm, bár sok mondani valóm lett volna még. Mindenkit arra kérek, hogy orvossa el a jelentést, nagyon sok statisztikai adat van benne. Ebben követhetik a tagállamokban uralkodó tendenciákat, Remélem hozzájárulhatunk ahhoz, hogy az új horizontális irányelv kialakuljon. El kell, hogy mondjam, nagyon nehéz megokolni, hogy a diszkrimináció ellenes harc területén miért létezik ez a hierarchia. Remélem, hogy a következő elnökség leszámol ezzel a diszkrepanciával. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Kierum úr. <clears throat> Jó. Nagyon köszönöm. nagyra értékeljük, hogy ránk szállt ezt a sok időt. Intvált asszony akart még valamit mondani. Nem tudok a vitának teret engedni, mert nincs rá időnk, úgyhogy Szofinak adom meg a szót. Nem sajnos, mert nincs időnk, mondja az elnök asszony, de ha van valami, amit mondani szeretnél. Okay. Uh, Mrs. Boszkut. uh, asszony akart valamit mondani, parancsoljon. Ja, ik ben even war van. Is... Er- Köszönöm. Hát egy kicsit meg vagyok zavarodva, az az igazság. Mert ugye nem vitatkozhatunk, nem tehetünk fel kérdést, vagy akkor mi a helyzet? Lehet egy rövid kérdést föltenni, de vita nem lesz, mert nincs időnk. Mondja az elnök azt, mondja, hát nagyon sajnálom, mondja a képviselőasszony, főleg, hogy itt van közöttünk Kiárem úr, nagyon örültünk, hogy elmondta nekünk mindazt, amit elmondott, és hát nagy kár, hogy nincs idő a vitára. Két rövid kérdésem lenne. Mi a helyzet a jelölt országokkal? Ön említette 27 tagállamot, de vannak jelöltek is, akik az Európai Unióhoz kívánnak csatlakozni. És ugye nekik is meg kell felelni ezeknek az elvárásoknak. Megvizsgálták azt, hogy náluk mi a helyzet? Ha még nem, akkor megfogják? Második kérdésem. Említett olyan tagállamokat, ahol súlyosbító körülmények vannak, például a homofóbiai rendelkezések vonatkozásában a jogszabályaik között. Nos, mi a helyzet arról, hogy nyilván tartják-e ezeket az embereket a tagállamokban? Mert tényleg úgy gondolom, hogy a helyzet egyáltalán nem olyan, mint amilyennek kéne lenni. Úgyhogy hogyan látja ezeket? Elnök, köszönöm szépen. Hát, Szófia, szem úgy fer, nem halljuk Intvelt asszony sajnos. Jó, nagyra értékelem, de jó úr, parancsoljon. Igen, rendkívül rövid leszek én is, tekintettel az időre. Én is szeretnék köszönetet mondani Morten Krájomnak és az egész szakbizottságnak, mert nagyon fontos, hogy beszéltünk erről a jelentésről. Egy kérdésem lenne, talán ezt a bizottságban is fel kell nevetni, és aztán majd szívesen csatlakozom az ebéd során a további kérdés feltevőkhöz. Reding biztos asszonynal pontosan arról folyt a részletes vita, hogy egyes tagállamok úgy tűnik, hogy kizárják az azonos neműek házasságának lehetőségét a nemzeti jogalkotásból. És el kell mondanom, hogy ez alkalommal Reding biztos asszony úgy tűnt, hogy arra utalt, hogy ez a jelenlegi irányelv ellent mondana, ez a, ugye a mozgásszabadságra vonatkozott, a kérdésem az, hogy ugye ez helyes, mert még mindig várjuk a levelünkre a választ a biztos asszonytól, hogy ezt írásba is adja, és hogyha esetleg nem így van, akkor lépjen ennek érdekében. Kérem úr. Köszönöm szépen. Ami a jelölt országokat illeti. Eddig még nem tudtunk felmérést végezni a jelölt országok körében, de mivel Horvátország az ügynökségben most már megfigyelő státuszban van, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ugyanúgy elvégezzük ezeket a felméréseket Horvátországban is. Remélhetőleg jövőre Macedóniával ugyanez lesz a helyzet. Törökország még most egyenlőre függőben van, majd később lesz valami. Ez azt jelenti, hogy legalábbis Horvátország esetében rendelkezésre állnak majd ezek az adatok, a többiekkel kapcsolatban még nem. De nyilván fontos ez az aspektus is. Ami a nyilvántartást illeti, és a súlyos körülményeket, őszintén el kell mondanom, hogy ezt most nem tudom. különbözőképpen vizsgálunk egy fontos területet is, ami a korábbi vita folyamán is felvetődött, az adatgyűjtése gondolok itt, a szexuális beállítottság és más kérdések vonatkozásában. Ha lehet, akkor majd később szeretnék visszatérni erre. Ami a mozgásszabadságot illeti, és a családegyesítést, a korábbi és a jelenlegi jelentésben is felvetettük a mozgásszabadsággal kapcsolatos irányelv kérdését, de most talán a jogi elemzés feladatát a bizottságra hagynám, és a válaszolás jogát is. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, kérom úr. Most akkor lezárom ezt a napi rendi pontot, és mielőtt átérnénk a 13. napi rendi pontra, bejelenteném azt, hogy a következő előadók, Hautala asszony lenne az előadónk, a 1049 es Buzutil úr a költségvetés témájában, az EU ügynökségek vonatkozásában és a bizottság vonatkozásában, Intvelt asszony, az EU-Kanada megállapodás a PNR adatok használatában. Ez a koordinátorok döntése. Nézzük tehát a következő napi rendi pontot. Az új lenyomatok összehasonlítására irányuló Eurodac létrehozása átdolgozott változat. Ez az egyik menekültügyi csomagba tartozó témára utal, és gyakorlatilag van egy javaslatunk az Eurodac rendeletre, amelyet a bizottság 2010. október 11-én fogalmazott meg, és Monika Makovej kollégánk lett az előadója ennek a témának. Úgyhogy először Makovej asszonynak adom meg a szót, hogy a jelentés tervezetről számoljon be, és utána megnyitom majd a vitát. Makovej asszony. Köszönöm, elnök asszony. Kedves kollégák, ahogy ezt az elnök asszony is említette, egy módosított javaslatot fogalmazott meg a bizottság az Eurodakra, 2010. október 11-én. Ez már harmadik számú javaslat a 2008. decemberi és a 2009-i szeptemberi javaslatot követően. Tehát a 2010. októberi javaslat kiveszi azt a javaslatot belőle, amely a 2009-es szeptemberi javaslatban szerepel, és figyelembe veszi az Európai Parlamenti állásfoglalást 2009 májusából, illetve az előzetes tanácsi megbeszéléseket. Ezen kívül két további elemmel bővíti. A 18-as cikk 4-es bekezdésében bekerül az, hogy automatikus eredményekre van szükség az új lenyomat szakértők vonatkozásában. Ez tisztázásra került, a 24-es cikkben pedig a bizottság számára lehetővé teszi a Dublini értelemben, hogy az Eurodac elkészíthesse a Dublini, cikk, négy, Dublini rendelet négyes cikke értelmében az anyag elkészítését. A múlt héten önökhöz küldött anyagban javasoltam azt is, hogy vizsgáljuk meg a, az Európai Adatvédelmi Biztos 2009-es februári jelentését, és a 2009-es 2007-es Eurodac jelentést is. A módosítók két kategóriába tartoznak. Az elsőbe szakmai jellegűek, olyanok, amelyekhez a, amelyek azt jelentik, hogy a Lisszaboni egyezményhez közelítenek, illetve a különböző belső utalásokra. A második kategóriába a, azok tartoznak, amelyek tisztázni kívánnak bizonyos területeket, bizonyos terminológiák a négyes cikkben, illetve a négyes cikk negyedik bekezdésében a pontosítások az átmeneti időszakban, vagy pedig a statisztikai vonatkozású tisztázandó kérdéseket, illetve az adatokhoz való hozzáférhetőséget. Várom a kollégák véleményét, és szeretnék köszönetet mondani az árnyék jelentéskészítőknek az első körben végzett munkáért, amelyre októberben került sor. Végezetül engedjenek meg néhány megjegyzést a tagállami lehetőségek számára a büntetés végrehajtó szervek részéről. A terrorista cselekmények időbeni felismerése vonatkozásában. A bizottsági javaslatban 2009. szeptemberében már megfogalmazódtak hasonló jellegű ö, dolgok, de amit említettem, a jelenlegi ö, javaslat ezt nem tartalmazza. Ez a lehetőség csak a nemzeti adatbázisok vonatkozásában, illetve az automatikus új lenyomat adatbázis vonatkozásában a 2008 per 615-ös tanácsi rendelet értelmében. Ezen kívül csak akkor lehet majd hozzáférni ezekhez, hogyha terrorista cselekmények megelőzése céljával történik, vagy egyéb hasonló komoly cselekmények megelőzése céljából, és hogyha megfelelő alap van annak feltételezésére, hogy ezen adatok alapvetően hozzájárulnak az ilyen jellegű bűncselekmények megelőzéséhez. Ezen kívül az Eurodakban tárolt adatok vonatkozásában hasonló az eljárás, gondolom erről tudnak. Ezen kívül a kiegészítő információ irányra irányuló kérelmet nem ö, szabályozza a tanács, hanem a már ö, létező eszközök hatája alá tartozik. Nyilván született egy keret ö, határozat a ö, tagállamok büntetés végrehajtó szerveire, illetve felderítő szerveire vonatkozóan a kölcsönös segélynyújtás vonatkozásában. Szerettem volna tisztázni ezeket a kérdéseket amelyek a büntetés végrehajtáshoz való hozzáférést illeti. Proposal we have, but I... Tudom, hogy a tanácsban a tagállamok egyhangúan úgy döntöttek, hogy szeretnének hozzáférni a határozat keretén belül. Igen, a jelenlegi módosított formában ez nincs benne, azért, hogy a menekült ügyi csomagban találjuk ezt meg, de úgy gondolom ugyanakkor, hogy ezt a lehetőséget a továbbiakban is még meg kell vizsgálnunk. Now, if my colleagues uh, will, uh, will like to refer more to this, then... Nos, ha kollégák szeretnének még a továbbiakban utalni erre, akkor tudok még utalni a jelenlegi rendeletre, a bűnüldözés vonatkozásában. Nos, mi a helyzet a továbbiakban? Deadline for tabling amendment. A módosító indítványok beadásának határideje december 9. Szeretnék még egyszer találkozni az árnyék készítőkkel abból a célból, hogy megvitassuk a módosító indítványokat, és az orientációs szavazásra a LIBE január 25-én, 26-án kerülhet sor. Köszönöm. Köszönöm, Makovej asszony. Kérdezem a tanácstól és a bizottságtól, hogy hozzá kívánnak-e szólni. Szendedeka úr. Dank u wel, dank u wel om uh, ons hier het woord te geven in naam van de Raad. En dank aan mevrouw Makovey voor de presentatie van het ontwerpverslag. Uh, ik denk dat dit... Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, hogy uh, beszámolt uh, a jelentéstervezetről. Eh, in rekening genomen heeft. Ez megerősíti a tanácsban kialakított véleményünket, nevezetesen, hogy a bizottság figyelembe vette a tanácsban folytatott eszmecseréket, és szakmai szintű kérdésekben már nem sok maradt nyitva. Talán még néhány, de megvan a jó alapunk erre. Nyilván egy dologra utaltak, nevezetesen azon hatóságok vonatkozásában, akik birtokában vannak ennek a határozatnak, hogy ők mihez férhetnek hozzá. a bűnöldöző testületek vonatkozásában. A bizottságnak kellene itt eljárnia, de a bizottság elmondta, hogy kész figyelembe venni mindezt a jövőben. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm, a bizottsági a szó. Köszönöm, elnök asszony. Azt hiszem, nem akarom megismételni mindazt, amit Makovej asszony elmondott, hiszen tudják, hogy ez a harmadik javaslat, a jelenlegi október 11-én fogadták el, annak érdekében, hogy segítsünk a belga elnökségnek erőfészítéseiben, hogy tovább léphessen a menekültügyi csomagban. Ezen kívül, hogy gyorsan megszülessen a megállapodás, és az ügynökség a tervezetnek megfelelően 2012 elején felálljon. A javaslat fenntartja az első javaslatban megfogalmazottakat, hogy hatékonyabban lehessen felhasználni az adatbázist a dubliniaknak, dublini elveknek megfelelően, jobban védhessük a személyes adatokat, az eurodak megfelelő alkalmazását. Ahogy önök is tudják, a jelenlegi javaslat a bizottsági kezébe helyező operatív intézkedéseket. A javaslat figyelembe veszi a tanácsi javaslatot, illetve az Európai Parlament jogalkotói állásfoglalását, ami az újdonságokat illeti. Megfelelő rendelkezések teszik lehetővé a Dublini Komitológiai Bizottságnak, hogy az Eurodakban álló információt gyakorlatilag arra használja fel, hogy tájékoztassa a menedékjogot kérőket jogaikról. Ezen kívül a tagállamoknak ellenőrizniük kell az új lenyomati adatokat. Bizonyára emlékeznek, hogy a preambulumban, a jelenlegi rendelet preambulumában található, de most pontosításra került. A továbbiakban mivel a bűnöldözéshez való hozzáférést visszavonták, a bridging klauzát törölték a szövegből. Egyébként felszeretném hívni a figyelmüket egy olyan témára, ami talán a jövőbeli tárgyalások során fontos lesz, ahol a társjogalkotók úgy tűnik, hogy megállapodtak, hogy a kettes kategóriájú adatokat meddig lehet tárolni, ez a nem legális belépésekre vonatkozik, akik egy belső határt illegálisan lépnek át. Bizonyára emlékeznek, a jelenlegi rendelet értelmében két évig tároljuk ezeket az adatokat, de a bizottság az első javaslatában, de a felülvizsgálati szak során is azt javasolta, hogy egy évre csökkentsék. Azért, hogy a Dublini ö, rendeletnek jobban megfeleljen. Eltérő a vélemény a DPS és az Európai Parlament, illetve a tanács között pillanatnyilag ebben a tekintetben. Visszatérve a bűnöldözéshez való hozzáférésre, a bizottság figyelembe veszi a tagállamok véleményét, hogy vannak olyanok, akik szeretnék ezt újra lehetővé tenni, de ugyanakkor Malmström biztos asszony azt mondta, hogy majd a, a bel- és igazságügyi tanácson megtárgyalják ezt a kérdést, de azért, hogy kiegyensúlyozabb legyen a helyzet, illetve a tanács pozitívabban álljon a menekültügyi csomaghoz, és megtaláljuk a megoldást a Dublini emergency mechanismhöz. Van egy úgynevezett suspension klauza. Köszönöm. Most megnyitom a vitát. Moráes úr az első a listámon, parancsoljon. Thank you. Um... Köszönöm szépen, Kinga. Úgy gondolom, hogy az árnyékjelentéstevők és Makovály asszony találkozójának a fő eleme az volt, hogy a bűnöldöző hatóságok hogyan férhessenek hozzá az adatbázishoz. Ezzel megpróbáltuk felgyorsítani az egész folyamatot a menekültügyi csomaggal kapcsolatban, illetve nagyon is támogatjuk azokat a technikai jellegű módosító indítványokat, amelyeket Makovai asszony javasol. Ez tehát egy áldolgozott, felülvizsgált javaslat, úgyhogy csak azokat az aspektusokat akarjuk módosítani mi is, amelyeket a bizottság módosított. Nagyon jó volt az együttműködés Makovely asszonyjal, és várjuk, hogy az ő nagyon észszerű megközelítésével komoly előrehaladást érjünk el. A legfőbb akadályt az Európai Bizottság gördítette a frakciónk elé, és úgy gondoljuk, hogy, az Euró- hogy a belga elnökség is a lehető leggyorsabban halad ezzel a csomaggal kapcsolatban. Nekik is köszönjük. Weber asszony. Thank you very much. Köszönöm szépen. Elnök asszony. Stara Latford, a mi árnyék jelentéstevünk sajnos nem tud itt lenni, úgyhogy a nevében fogok beszélni. Ő igazából azt akarta elmondani, amit az ALDE frakció is megfogalmazott ezzel az ügyel kapcsolatban. Támogatjuk Makovei asszony jelentését. És nagyra értékeljük azt a tényt, hogy az EDPS néhány megjegyzését a jobb normákról bevette a jelentésbe. Azt is támogatjuk, hogy jelen pillanatban ez a jelentés megmutatja azt, hogy az Európai Bizottság visszavonta a tagállamok azon bűnöző hatóságainak lehetőségét, hogy hozzáférjen ehhez az adatbázishoz. A tanács mm, által elmondottakkal ellentétben azt kell hangsúlyoznom, hogy persze, hogyha kivesszük a bűnüldöző hatóságokat, akkor nagyon könnyű lesz tovább menni ezzel a jelentéssel, de szerintem kéne hagyni egy ajtót nyitva arra vonatkozóak, hogy ezt majd a jövőben megváltoztathassuk, ha szükség van rá. Tehát a bűnüldöző hatóságok hozzáférése az adatbázishoz megengedhető legyen. Volt egy ilyen javaslat, de ezt mi nagyon ellenezzük a tanácsnak, a belga elnökségnek és a magyar elnökségnek is azt az üzenetet szeretnénk küldeni, mégpedig több okból kifolyólag. Azt hiszem mindenki megkapta az elmúlt néhány hétben az adatvédelmi hatóság és a civil társadalom figyelmeztető jelzéseit, akik ellenzik e, hozzáférés miatt ezt a javaslatot. Úgyhogy az eurodakot nem szabad egy bűnüldözési vagy nyomozási eszközé tenni. A bűnüldöző hatóságoknak lehetőségük lenne az új lenyomatokkal kapcsolatos további adatokhoz való hozzáférésre, mondja ki az Európai Bizottság 2009-es hatástanulmánya. De ennek komoly költségei lennének, tehát az új hozzáférők biztosításának az Eurodakhoz komoly költségei lennének. Az Európai Tanács és Bizottság úgy tűnik, hogy egy ilyen költséges intézkezésre még nem készült fel. Egyébként is megkérdőjelezhető a hatása. És az ügynökségnek a kezdettől fogva nem ez volt a célja. Tehát reméljük, hogy ez a nyitott ajtó is meglehetősen hamar be fog zárulni. Köszönöm, Renáta. De Jong úr következik, mondja az elnök. Köszönöm, elnök asszony. El kell mondanom, hogy néha egy kicsi meglep az, hogy bizonyos tagállamokban a történelmet mennyire hamar elfelejtik ha beletekintenek az irattárokba és elolvassák a Dublini Egyezményt, akkor kiderül, hogy emögött az volt a cél, hogy azért hasonlítsák össze az lenyomatokat, hogy meg lehessen állapítani, hogy egy menedékkérő esetében melyik tagállamnak kell elbírálnia a kérelmet. És soha nem volt arról szó, hogy a terrorizmus vagy a bűnözés elleni küzdelemben használjuk fel ezt az eszközt. Tehát egyrészt ebből a történelmi okból kifolyólag, másrészt az előttem szólók érveiből kifolyólag szerintem sem szabad megváltoztatni ezt a, a rendszert úgy, hogy a bűnöldöző hatóságok hozzáférjenek az eurodak adataihoz. Szerintem ez nagyon komoly dolog, és megkönnyebbültem most, ahogy elha, meghallgattam az előttem szólókat, és szerintem nagyon rossz üzenete lenne, hogyha a tanács újból felvetné ezt a kérdést, és rengeteg jogi problémát is felvetne ez az eszközzel kapcsolatban. Másoldalról egyetértek az Európai Bizottság azon megközelítésével, hogy ehhez a csomaghoz ragaszkodnak. És az utolsó megjegyzésem a jelentéssel kapcsolatban, Marika Makoveinek nagyon köszönöm a technikai módosításokat, és általánosságban is az ő módosításait üdvözlöm, nagyon gyümölcsöző vitának nézünk elébe ezek kapcsolatban. Azonban észrevettem azt is, hogy Makovely asszony jelentésében van egy utalás a bűnöldöző hatóságok hozzáférésére. Szerintem sajnálatos, hogy egyáltalán van ilyen utalás, mielőtt a megfelelő nyitványokat benyújtottuk volna. Albrecht úr, köszönöm elnök asszony. Én is szeretném megköszönni a jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőnek azt a megközelítést, amit eddig alkalmaztak. Weber asszony támogatom a bűnöző hatóságok hozzáférésével kapcsolatban. Mi is komolyan bíráltuk a parlamenti oldalról egészen eddig ezt. Nagyon sok érv hangzott el, hogy miért gondoljuk azt, hogy ez nem egy arányos megoldás, hogy ezt az adatbázist új célok számára megnyissuk. Ezért azt kérem, hogy az Európai Bizottság és a Parlament együtt dolgozzon azon, hogy ezt a javaslatot kiker, ez a javaslat kikerüljön a szövegtervezetből. De hallottam, hogy a tanácsban egyhangulag támogatni kívánják azt, hogy megnyissák ezt a lehetőséget, tehát lesz vitánk a tanácssal. De úgy gondolom, hogy nagyon is lényeges, hogy az Európai Parlamentnek világos legyen az álláspontja ebben az ügyben. Köszönöm, Mónika. Köszönöm szépen. Most már nagyon világosan hallottuk, hogy az Európai Bizottság és az Európai Tanács mit mond. A jelenlegi formájában fogják a bizottságiak továbbvinni ezt a javaslatot, és ha jól értem, akkor a bűnöző hatóságok hozzáférését leszem az összes módosítás teljesen világos, és számunkra, és ezekkel kapcsolatban meg tudunk egyezni. Szeretném mindenkinek megköszönni a hozzászólást, és hogyha elfogadják a kollégák az általam említett határidőket, akkor azt hiszem, hogy a következő ülésünkön tudjuk folytatni a vitát, a bűnöldöző hatóságok hozzáférésével kapcsolatban addig elhangzott viták fényében. Köszönjük szépen, Mónika, mondja az elnök. Malmström biztos úr már, biztos asszony már itt van velünk, ezért azt javaslom, hogy a 16-os napi rendi pontra ugorjunk, ezt kezdjük el, hallgassuk meg az ő előadását, és utána térjünk vissza a 14-15-ös napi rendi pontra, az Európai Unió és Brazil Szövetségi Köztársaság közötti rövidtávú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről. Hogyha Makovei asszony és Encsiu úr ezzel egyet tudnak érteni, akkor először a biztos asszonyt hallgatnánk meg, és utána tudnánk az önök jelentésével foglalkozni. Ezzel egyet értenek-e? Igen, akkor, és kinyomta az elnök asszony a mikrofonját, úgyhogy nem halljuk, hogy mit mond. I'm very happy to receive among us Commissioner. Nagyon boldog vagyok, hogy Malmström asszonyt, biztos asszonyt itt üdvözölhetem közöttünk, aki az Európai Unió belső biztonsági stratégiájáról szó, fog szólni. Ezt múlt hétfőn fogadtuk el, fogadták el, és szeretném megragadni ezt a lehetőséget arra, hogy emlékeztessek, hogy a Libasszak szakbizottság bizottság saját kezdeményezésű jelentést fog az EU belső biztonsági stratégiájával kapcsolatban elfogadni, Borszai Noasszony a jelentéstevő. Köszönöm szépen biztos asszonynak, hogy rendelkezésünkre lát, és meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen az Európai Parlament képviselőit üdvözlöm, örülök, hogy megint itt lehetek. Nyilván az elmúlt héten több ügyükkel találkoztam különböző ügyekben, éppen most a belső biztonsági stratégia téma. Köszönöm az elnökségnek és a titkárságnak, hogy kicsit átrendezték a napirendjüket, hiszen így előadhatom önöknek ezt, mielőtt a tanácsnak csütörtökön beszámolok erről a témáról, ez mindig jó dolog. Múlt héten fogadta el a biztos ezt a jelentést, és holisztikus megközelítést alkalmaz. A Lisszaboni szerződés keretében nyújtott új eszközökkel. Sokan elégedetlenek voltak, hogy a biztonság mindig egy-egy témát ragadott ki, ahelyett, hogy holisztikus lett volna. Ennek a stratégiának az a célja, hogy megváltoztassa ezt sokkal integráltabb megközelítést alkalmaz, hogy megfeleljünk a kihívásoknak. Öt területet azonosítottunk be. Nyilván ez tagállami felelősség, de sokat tehetünk a hozzáadott érdekhez. Ez a súlyos bűncselekmények szervezett bűnösség, bűnözés, terrorizmus, számítástechnikai bűnözés, határbiztonság és katasztrófák. Ezt meg fogják találni a dokumentumban, és reméljük, hogy sikerül majd a biztonságot fokozni Európában. Rövid leszek. Kezdjük a szervezet bűnözéssel. Tudjuk, hogy a kis bűnözések, mint például a lopások, vagy lopás, egy nagyobb szervezetbűnözési hálózatnak a részei. Ezért arra van szükségünk, hogy a bűnöldözési szervezetek határon átnyúló együttműködést folytathassanak. A fő javaslatunk az, hogy kövessük a pénz útját, ott támadjuk őket, ahol a legérzékenyebbek. Azonosítsuk be a tagállami intézkedéseket, és tegyünk új javaslatokat, hogy még a pénzmosás előtt elkaphassuk ezeket a pénzeket. Hogyan foglalhatjuk le a javaikat? Hogyan akadályozhatjuk meg a pénzmosást? Ez nagyon fontos. Ami a terrorizmust illeti, az Europol majdnem 300 eseményről számolt be az EU területén tavaly, és láttuk, hogy ez fokozódik, fokozódott a múlt héten is a jemeni szállítmányokkal kapcsolatban, és természetesen a tagállamokban bizonyos egyének elizolálják magukat, és extremista csoportokhoz csatlakoznak. Új jogalkotás ugyan kell, de inkább a prevenció lesz a hangsúly biztonságpolitikára koncentrálunk, és egy platformot hozunk létre az antiradikalizáció folyamatának elindítására, hogy az extrémista propagandát eliminálhassuk, és kicserélhessük a legjobb gyakorlatokat. Jövőre lesz egy javaslat, hogy az Európai Unió területén terrorizmussal kapcsolatos adatokat hogyan lehet kinyerni. Ami a számítás technikai bűnözést illeti, nem kell már bombákat alkalmazni, hogy az ember egy atomerőművet letaroljon. Mindjárt tudjuk, mindenkinek van olyan ismerőse, akiknek az identitását ellopták az interneten, és sajnos ezek a bűntények egyre inkább sokasodnak. Ez új terrorista lehetőségeket is nyújt, lehet pénzt lopni ilyen módon, ezt meg kell akadályoznunk. Tehát egy kiber bűnözési központot hozunk létre, azért, mert bizonyos tagállamokban nem készültek fel még az ilyen támadásokra, tehát megosztjuk a tapasztalatot, hogy hogyan tudjunk reagálni az ilyen <clears throat> támadásokra. Ezen kívül a botneteknek az elkerülése is célunk. A következő a belső szolidaritás fokozása annak érdekében, hogy a határbiztonságot fokozzuk, hogy a határ ellenőrök jobban együttműködhessenek az ember kereskedelem és az illegális csempészet ellen felvessék a harcot. Ezen kívül a külső határok európai felügyelete az illegális áruk csempészetének megakadályozása is célunk ember által előidézett katasztrófák és válságok. Láttunk szörnyű ember által előidézett és természeti katasztrófákat, például az izlandi vulkánkitörés nagyon sok problémát okozott, a magyarországi vörösi események, a madárai járadások, ezek mind-mind olyan területek, ahol együtt kell működnünk. Ez nem lehet csak gazdasági, vagy csak pénzügyi kihívás, megint csak holisztikus megközelítésre van szükség. A szolidaritási klauza benne van a Lisszaboni szerződésben, kockázatelemzést kell végeznünk, közös jelentéseket kell tennünk, hogy az európai vészhelyzeti erőket mobilizálni tudjuk. Ezek a fő pontjai a stratégiának, de természetesen sok más biztossal is együttműködünk. Önök és a civil szervezetek is hozzájárultak, és ha jól gondolom, Bosszelino asszony vezetésével lesz egy saját kezdeményezésű jelentésük, nagyon üdvözletesnek tartjuk ezt. Ez egy olyan dolog, amire reagálnunk kell. Nem lehet ez csak egy dokumentum, mert tényleg vannak biztonsági kihívásaink. Meg kell védeni az állampolgárokat, együtt kell működnünk, minimalizálnunk kell a veszélyt, és tanulnunk kell a károkból. Tehát monitorozzuk és kielemezzük az eredményeket, és ez a jelentés kitűnő lehetőség a biztonsági kihívások megvitatására. <clears throat> ez a mi belső stratégiánk a következő évekre. Partnerségben alakítottuk ezt ki önökkel és a tanácssal, és reméljük, hogy a jövőben is működik ez. Viszont elnök asszony, ez egy rövid ismertető volt, de ki akartam használni ezt a lehetőséget, hogy legalább önök rendelkezésére álljak ma, hogy később ezt megvitathassuk még jobban. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen. Nagyra tartjuk, hogy először hozzánk jött. és nyilván sok kolléga szeretne majd hozzászólni, de először Borzai asszonynak a jelentéstevőnek adom meg a szót vi chiedo scusa, non so se sentirete la mia voce, sono quasi completamente afona. Eh, ringrazio prima di tutto la commissaria Mastrom per Köszönöm szépen! És szeretném szívemből megköszönni Malmström asszonynak azt, hogy bemutatta ezt a bizottsági közleményt erről a témáról. Nagyon röviden szeretném ebben az első eszmecserében elismételni azt, hogy az Európai Parlament a lehető legtöbbet szeretné hozzátenni ehhez a vitához azáltal, hogy azonosítsuk a legjobb módjait a terrorizmus és a szervezet bűnözés elleni küzdelemnek. Úgy gondolom, hogy nagyon komoly alapokra van szükség a metodikán kialakítása előtt komoly veszélyekkel néz szembe Európa jelen pillanatban. És az európaiak 80%-a bizony aggódik is. Ezért fel kell mérnünk a fenyegetés valódi jelentőségét először is. Utána meg kell vizsgálnunk, hogy Európában milyen eszközeink állnak már is rendelkezésre. Azt is meg kell vizsgálnunk, hogy az Europol, az Eurojust és a Frontex hogyan tud együttműködni egymással. Vannak olyan emberek, akiket be kell, vagy olyan szervezetek, akiket be kell vonni ebbe. Például a nemzeti parlamentekre, a civil társadalomra gondolok, illetve olyan szervezetekre, akik helyben küzdenek a szervezett bűnözés ellen. Tehát olyan nemzeti gyakorlatokat is meg kell vizsgálnunk, amelyek esetleg máshol is sikerrel bevethetőek lennének. Mi hiányzik európai szinten, hogyha fel akarjuk venni a szervezett bűnözéssel a küzdelmet? Nagyon örülni fogok, hogyha bármilyen kollégám ezzel kapcsolatban hozzászól. Köszönöm, és most Lambrinidis úrnak adom meg a szót, mondja az elnök. Köszönöm szépen, köszönöm a biztos asszonynak is, hogy eljött hozzánk. Két megfigyelésem lenne. Nagyon sok mindent mondhatnék, de hát kevés az időnk. Mindazonáltal nagyon érdekes és jó ez a dokumentum sok szempontból. Az egyik hozzáfűzni valom arra vonatkozik, hogy az interneten mit csinálunk, és milyen típusú bűncselekményekkel akarják felvenni a küzdelmet, a másik a radikalizációra vonatkozik. Mindegyik alapvető fontosságú és érzékeny kérdés. Hogyan tudjuk definiálni a belső biztonságot? Úgy tűnik, hogy egy nagy és lyukú hálóval próbálnak lecsapni rá. Tehát, ha bárki bármilyen tevékenységből pénzt csinál, ami felhasználható esetleg olyan célokra, amely nem megfelelő, ezt lefedi ez a dokumentum. De engem nagyon aggaszt az, hogy kiemelt betűkkel szerepel itt a szellemi tulajdonjog védelme, mint biztonsági, belső biztonsági probléma. És a kiberbűnözés, a számítógépes bűnözés, amikor mondjuk kritikus fontosságú infrastruktúra ellen eh, használják, vetik be, vagy gyermekek csempészete érdekében de hát ott szerepel ezek mellett a szellemi tulajdonjogok védelme, illetve ennek megsértése mégpedig kiemelve. Tehát nem tudom, hogy ez miért belső biztonsági probléma. Megpróbálom ezt elképzelni, hogy a belső biztonsági stratégia szempontjából ez miért prioritás? Hogyha nem nagyon-nagyon széles körben próbáljuk alkalmazni ezt a definíciót, akkor azt kell mondanom, hogy és azt mondjuk például, hogy és ezzel a szellemi tulajdonjog védelmének megsértésével majd a terrorizmust akarják finanszírozni. Hát, hogyha ilyen széles körben nem gondolkozunk, akkor nem tudom, hogy miért szerepel ez itt. És a másik probléma a radikalizáció. Április 26-án a bizottságnak volt egy szerintem nagyon veszélyes közleménye olyan mechanizmust akarnak létrehozni, amivel információt lehet a tagállamoktól gyűjteni egy kérdőív alapján. A radikális ideológiákról az EU-ban. Nem fogom ezt most definiálni, ők sem definiálják, nem magyarázzák meg, hogy mik ezek az extrém ideológiák, ezek a szélsőségek, de ebbe a kategóriába szinte egy extrém általunk nekünk nem tetsző politikai nézet is beletartozhat. És az információ az akár szomszédok vagy családtagokra vonatkozó információ is lehet, akkor, hogyha azt gyanítjuk, hogy valaki radikalizálódik. És ilyen adatok alapján egy olyan adatbázist akarnak létrehozni, ami óriási, körvonalazatlan, nincs megfelelő jogi alapja, és véleményem szerint rendkívül veszélyes. Az Európai Bizottság fellép-e annak érdekében, hogy koordinálja vagy végrehajtsa valamilyen más módon ezt az adatbázis mechanizmust, amennyiben nem, akkor befagyasztják? Meg akarják akadályozni ennek a létrehozását? Tudják-e egyáltalán, hogy a tanács mit akar? Illetve meghatározták-e az ideológia és a radikalizálódás fogalmait? Hiszen ennek az intézkedésnek az európai állampolgárok magánélete óriási kihatása lenne. Köszönöm, Stavros Szintfelt asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát először is rendkívüli módon üdvözlöm az integrált vagy holisztikus megközelítést, ahogy ön nevezte. Azt hiszem eljött az ideje ennek, tökéletesen egyetértek, és biztos vagyok benne, hogy ez a ház is megfelelően hozzájárul majd a vitához. De hogy Stavros is én is úgy érzem, hogy további vitára van szükség a definíciókról, az elvekről, a célokról, mert először is úgy gondolom, hogy az egyik hiányzó dolog, és mindenképpen olyan területen, ahol én leginkább tevékenykedem a terrorizmus elleni harc terén, a tények, a bizonyítékok, az értékelések, jövőre lesz tíz éve, hogy a World Trade Center elleni szörnyű támadása sor került. Nagyon helyesen rámutattál arra, hogy nem igazán koherensen történtek intézkedések, de gyakorlatilag ezek hatékonyságáról nem igazán van elképzelésünk arról, igen, hogy a polgári szabadság jogokat ez hogyan befolyásolja, de a költségekről nem. Mielőtt még új, további korlátozó intézkedéseket javasolnánk, talán tudnunk kellene ezt, hogy eddig mivel rendelkezünk, és aztán egyértelműen definiálnunk kell. És aztán tudnunk kell azt, hogy a bűnöldöző szerveknek milyen eszközökre van szükségük, milyen kiegészítésre kell még szert tenniük mert sokszor úgy érzem, hogy manapság a képek annyira befolyásolnak minket, és a képzelet is, hogy gyakorlatilag politikáinkat tényekre kellene alapoznunk, és ezen túl még néhány konkrétum. Nagyon örülök, hogy az identitás ellopását a, a kiber bűncselekmények között is megemlítette, mert gyakorlatilag ez az egyik leggyorsabban növekvő bűncselekmény terület. És rendkívül közvetlenül érinti a polgárokat. Pedig már évekkel ezelőtt a politikai napirendi pontok között szerepelt, és a tagállamok nem hajlandók foglalkozni vele, mert nem akarják az identitás elrablásának vagy ellopásának jogi definícióját megváltoztatni annak érdekében, hogy közös európai definíciónk legyen. Pedig hát ez határokon átnyúló jelenség, úgyhogy itt tényleg valamit tennünk kell. Végezetül óriási új hatásköröket hoztunk létre az állami szervek számára, hogy az állampolgárokat figyelhessék. Szerintem, ha bármilyen jellegű hatáskört létrehozunk, Ugyanakkor ezeket egyensúlyoznunk kell a polgárok védelmével is, jogi védelmével. Mert amikor egy új ö, hatáskört létrehozunk, akkor jogi ö, védelemre is szükség van, mert itt ugye személyi adatokat érintő dolgokról van szó. Óriási halmaza van már az adatbázisoknak, ö, ö, bűnöldözés és biztonsági ö, okoknál fogva, és hát ez, ez manna tulajdonképpen azoknak, akik az identitást el akarják rob, rabolni valakitől. Úgyhogy mindenképpen valamilyen jogi biztonsági intézkedése is szükség van. Elnök, köszönöm. Köszönöm. Jakolina úr. Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony, Malmström asszony. Nagy öröm számomra, hogy itt üdvözölhetem körünkben ismételten, és ennek a találkozónak kölcsönösen előnyösnek kell lennie. Nos, ez a kommunikáció, mint minden más, tartalmaz jó dolgokat. És talán a parlamentnek lehetővé teszi, hogy kiegészítse, hogyha erre szükség van, mégpedig megfelelő módon. Én a szervezet bűnözésre szeretnék kitérni, illetve arra, hogy hogyan lehet felvenni előtte E, ellene erőteljesen, elkötelezetten a harcot. Az egyik például a tulajdon elkobzása. E, itt a mafiózók e, tulajdonára gondolok, illetve a szervezet bűnözőkére. Hogy megfelelő eljárás keretében történik -e mindez annak érdekében, hogy újra fel lehessen használni, hogy be lehessen fektetni ennek az ebből származó profitot a szervezet bűnözés elleni harcba. Gyakorta, amikor a mafiózók tulajdonát próbáljuk elkobozni, nem tehetjük meg, vagy nem elég gyorsan, mert nagyon lassúak az eljárások, úgyhogy egyszerűsítésre van szükség. Aztán felmerül a nagyméretű kábítószer kereskedelem kérdése. És a párizsi francia miniszter azt javasolta, hogy erőteljes kampánytevékenységet kellene fog, folytatni ezzel szemben, és nagyon sok gyakorlati javaslatra van szükség egy program kialakítása céljából. Hát ez nem könnyű. A parlamenti vitához ö, hogy ebben a témában lefolytathassuk, azt szeretném kérni, megszületett a francia miniszter javaslata, van -e ennek valami nyoma? Vagy volt-e befolyása a kommunikációra? Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Most visszatérek önhöz, biztos asszony, a válaszadás jogán. Aztán lesz egy következő körünk, hat további kollega szeretne kérdezni. Cipel asszony, Iber asszony, Ábrecht úr, Molder úr, Pinkevics úr, asszony és Hankis asszony. Mrs. Grisbe? Oh. <laughs> és Grisbe asszony is. De nem lesz időnk Romano López, Szivel asszonyt említettem és ezt asszony is. Na, most már lezárom viszont a hozzászólók listáját. Biztos asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy ennyire érdeklődik a tisztelt ház a téma iránt, úgyhogy jó vitáknak nézünk előre. Borszerino asszony, nagyon sajnálom, hogy a hangja elment, de nyilván az időjárás nem kedvez Igen, szeretnénk ezt elérni. És benne van ebben is. Nem javaslunk nagyon sok új drámai változtatást a jogalkotásban. A kérdés az, hogy ami van, működik-e, hogy mit kellene módosítani rajta, és a nemzeti parlamentek, a nemzeti jogalkotók hogyan segíthetnek nekünk. Ami a különböző tulajdonok befagyasztását, elkobzását illeti. Nyilván vannak tagállamok, amelyek másokat tettek ezen a téren, egy részét föl lehet használni európai szinten, más része marad a nemzetek kezében. Mert minden rendőr azt mondta Európában, hogy sajnos nem működik a rendszer megfelelően, de vajon miért nem? Meg amikor ugye a bűnözők a pénzeket határokon keresztül ide-oda mozgatják, ezt is meg kell vizsgálni. Úgyhogy jövőre ezzel is foglalkozni fogunk, és önnel is. Együtt szeretnék működni. Lambertinész úr, Hát nagyon sok párhuzamos kezdeményezés működik, és egyetértek önnel, hogy a gyermek kereskedelem nagyon fontos dolog, mint a szellemi jog, ami mindig a komoly szervezet bűnözéshez kapcsolódik. Egyébként ebben a kontextusban nem foglalkozunk vele. Ami a radikalizálódást illeti, pillanatnyilag ebben a stratégiában nem kívánunk adatbázisokat létrehozni gyakorlatilag a helyi hatóságok és a kutatók kérték, hogy platformokat hozzunk létre, ahol összeülhetünk. Mert nagyon sok társadalom működik így, hogy az úgynevezett helyi terroristákat megtalálják, és ugye itt összefognak a különböző közösségek, legyenek azok vallásiak vagy más jellegűek. És egy platformon kellene talán a tapasztalatokat kicserélni, talán dokumentumokat is majd küldünk, de semmi adatbázis nem kapcsolódik itt, és csak preventív jelleg jelege van, és ezt kérték a helyiek, hatóságok és kutatók. Intvelt asszony, igen, tökéletesen egyetértek önnel. Tényleg azt kell először értékelnünk, ami a kezünkben van. Először született a terrorizmus elleni harcról szóló dokumentum, amit önök is megkaptak, amiben azt találhat, hogy eddig mi történt. És természetesen ez mindig ilyen tükör jelleget ölt, amikor új dolgokat javaslunk. Nagyon sok tény, szám áll rendelkezésünkre az Európoltól, de hát nagyon nehéz ezekhez hozzájutni, mert ugye a, a tagállamok rendelkeznek a saját... Ö, These documents uh, public and so on. But, but we are trying to... Hírszerző szerveikkel, és nem mindig hajlandók a dokumentumokat rendelkezésre bocsátani. Úgyhogy nyilván nem új eszközök létrehozásáról van itt szó, elsősorban, hanem már a létezők jobb felhasználásáról. Nyilván mindenütt kell az alapvető jogok erőteljes védelme és jogi védelem is, és hát tudom, hogy itt hiányoznak a jogszabályok, és hát nekem is vannak olyan személyes barátaim, akik áldozataivá váltak ennek. Az átlagpolgárok. Úgyhogy itt sokkal jobban kell foglalkoznunk ezekkel a kérdésekkel együtt. Csekolino úr, igen, a francia miniszter javaslata felmerült tavaly tavasszal, és további értékelésre kerül sor jövő tavasszal. Úgyhogy ezzel is foglalkozunk, hogy megvizsgáljuk, hogy hol tartunk, hova léptünk előre. De nyilván a szervezett bűnözés, a kábítószerkereskedelem nagyon fontos. De ez a konkrét dokumentum külön értékelő célokkal rendelkezik. Köszönöm, Szipel úr. Véper asszony, és aztán még néhányan szót kértek, és utána az utolsó forduló, Szipel asszony. Köszönöm szépen. Először is szeretnék a dokumentum összeállításáért köszönetet mondani már régen szükség volt rá, hogy a biztonságot ne csak egyes jogi aktusok keretében vizsgáljuk felül. A háttér az, hogy a terrorizmus elleni harcról és a biztonságról beszéltünk, az adatvédelem és a technikai biztonság keretében, mint például a teszkennerek témája, ez is napirenden volt nem régen, ezért nagyon örülök a prevenciós megközelítésnek, mit jelent a radikalizálódás, ez is nagyon fontos. Mi, mint Unió, a tagállamok egy lépést tehetünk előre együtt. Így aztán nagyon fontos, hogy nem csak a harmadik országokból érkeznek az elkövetők, hanem az unión belüli állampolgárok is. Az a kérdés, hogy az utasok adatait táruljuk-e az unión belül? Hm, inkább szkeptikus vagyok, hiszen itt inkább elvi kérdésekről van szó. Az unión belül a bűnözés és a terrorizmus elleni harc keretében amúgy is szorosan együttműködünk, sokat találkozunk és számomra nem világos, hogy milyen hozzáadott értéket képviselne, hogyha légi utasok adatait is tárolnánk. Ezt még tisztázunk el. Köszönöm. Köszönöm, Weber asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm, biztos asszony, hogy ellátogatott ide, és beszélt velünk erről a stratégiáról. Szerintem ez egy nagyon jó kezdet beszélnünk kell erről, és nyilván aggaszt minket ez a kérdés. Amit el akartam mondani, a Stavros és Sophie nagyjából már elmondták. Nekem sem tetszik a belső biztonság definíciójának hiánya ezen kívül. Szerintem az európai állampolgárok biztonsága legfontosabb de nyilván ez egy eltérő elképzelés a tagállamokban. Európai biztonság, nemzetbiztonság, és így tovább. Tehát ezt tisztáznunk kell. Ha a javaslatok elérkeznek hozzánk, foglalkozunk majd ezekkel a témákkal. De megértem, hogy öt állampolgár közül négyet aggaszt a biztonság kérdése. De az a logika, hogy lemondanak az önrendelkezés jogáról, ez engem nem hat meg. A mi dolgunk az, hogy megvédjük az unió értékeit, a polgárjogokat. Tehát minél keményebbek akarunk lenni, minél inkább védjük a biztonságot, annál jobban meg kell alapoznunk a jogi garanciánkat. Köszönöm szépen. Albrecht úr. Köszönöm, elnök asszony. Először is. Kérem, tartsuk be azt a szabályt, hogy az első körben minden frakció szót kaphasson, mert a GUE nem kapott még esélyt. Malmström asszony, Köszönjük ezt a javaslatot. Jó, hogy tisztázta a Stockholm programot, a céljainkat, és hogy ez végre egy részletes javaslat, és nem csak szavak, alapjogok és biztonság, és így tovább. De a definíció kérdése, hogy azt már mondták, ha stratégiáról beszélünk, a belső biztonság esetén, különösen a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni harc területén, a definíció fontos. Még ez sem áll a rendelkezésünkre. A múltban nem született erre meghatározás. Aztán beszélünk lopásokról, rablásokról, szellemi tulajdonjogról. Szerintem eznek semmi köze a belső biztonsághoz, ez a rendőrségi együttműködést érinti. Persze elfoglalkozni kell ezzel is, csak nem része a belbiztonságnak. Aztán, <clears throat> ha vannak kiegészítő intézkedéseink, például a radikalizáció ellen, legyenek mindig biztosítékok is. Nem lehet, hogy a biztonságiak új intézkedéseket dolgoznak ki, viszont a jogi alap hiányzik. Nem lehet utólag megteremteni az alapot. Erről volt szó az elmúlt 10-15 évben, most már ideje változtatni ezen. Mindig, amikor új stratégiát alkotunk, védenünk kellene az alapvető jogokat, és biztosítékokra is szükségünk van. Két kérdésem van. Az európai letartóztatási parancs. Ön azt mondja, hogy a kérvényt nyomon kell követni. Szerintem nyilvánvaló, hogy voltak olyan esetek, ahol használták az európai letartóztatási parancsot, pedig ez nem volt indokolt. Van javaslat erre, hogy ezt megváltoztassák? és az arányosságot figyelembe vegyék. Ez fontos lenne. Aztán a radikalizáció. Már mondták, hogy születik egy ilyen adatbázis. Itt is a definícióra van szükség. Mi a radikalizáció? Mi nem az. Ezt valahogy tisztázni kellene. Köszönöm szépen, elnök. Kollégák, még hatan kértek szót. Ha nem fogják rövidre, a többiek nem kaphatnak szót. Mulder úr. Köszönöm szépen, rövid leszek. A bizottság említette a terrorizmust. Szerintem van egy terrorizmus koordinátor a tanácsban is. Hogyan működik együtt ön és a tanácsi koordinátor? Gondolom azt fogja mondani, hogy kitűnően. De ha holnap beüt egy válság, ki végső fokon az irányító? Ön vagy a tanácsi koordinátor? Köszönöm. Blinkevicsi jutasszony. A csuponya pirmininkė. Köszönöm szépen. Köszönetet szeretnék mondani Malmström asszonynak. Ez egy nagyon fontos biztonságpolitikai stratégia. Fontos, hogy ne csak a tagállamok és a rendőrségi erők működjenek együtt, de a nemzeti hatóságok is aktív szerepet játszanak. Ezen kívül fontos bevonni az állampolgárokat is. Ön azt mondta, a prevenció a fontos, hogy az átlagos állampolgárok ne legyenek kitéve annak a kockázatnak, hogy beszervezik őket a terrorista sejtek. Aztán figyelembe kell vennünk a gazdasági válságot. Hogy lehet megakadályozni, hogy a bűnözők beszivárokjanak bizonyos szervezetekbe és, hat- és hatóságokba? Valahogy meg kell oldanunk ezt a problémát. Várjuk a javaslatot. Korrupció és árnyékgazdaság elleni harc ügyében. Utolsó kérdés, a határvédelem. Persze, ez fontos különösen a csempészés esetében. Ön ismeri a tagállamok helyzetét, tudja, hogy készen állnak arra, hogy megvédjék a határaikat, de tudja, hogy vannak olyan határok, ahol a vámosok az elmúlt két hónap során, novemberben is és októberben is egyszerűen nem kapták meg a fizetésüket. Azért, mert a tagállamoknak nincs pénz a kasszájában, hiszen bevezették a megszorító intézkedéseket. Tényleg úgy gondolja, hogy ezek a vámosok rendesen fogják végezni a munkájukat? Sikeresek lesznek? Köszönöm. Köszönöm szépen. Hangkisasszony. Kedves biztos asszony, én két rövid észrevételt szeretnék tenni. Az egyik, hogy akár a terrorelhárításról, akár a szervezetbűnözés elleni küzdelemről beszélünk, mindig hangsúlyozzuk és egyetértünk abban, hogy cél a párhuzamosságok elkerülése. Most akárhogy is nézzük, a belbiztonságnak van egy külbiztonsági dimenziója, a külügyi szolgálatnak, külbiztonságnak van egy belbiztonsági dimenziója, a kérdésem az arra vonatkozna, hogy hogyan kerülhetők el a felesleges és a hatékonyságot csökkentő párhuzamosságok, sőt engedje meg, hogy egy harmadik tényezőt is hozzátegyek ehhez, Mostanában NATO vezetők részéről hallunk elég érdekes megjegyzéseket, legutóbb például egy roppant érdekes előadást volt módom a SEDE bizottságban hallgatni François Bureau úrtól arról, hogy a NATO is egyre inkább előtérbe helyezi a szervezetbűnözés és a terrorizmus elleni harcot a feladatai között tehát a kérdésem az az volna, hogy elkerülendő a párhuzamosságokat, hogyan látja ön, hogy hogyan lehet a feladatokat világosan megosztani a külügyi szolgálat, a belbiztonsági szervek, és harmadsorban a védelempolitikai szervek, illetve a NATO között, vagy az én agályomat még konkrétabban megfogalmazva, hogy mi az ön elképzelése arról, hogy ugye eddig a belbiztonsági feladatok többnyire beszorultak a tagállami hatáskörben. Tehát hogyan lehet a közös uniós politikában méltó szintre emelni a belbiztonsági feladatokat úgy, hogy ne keveredjenek össze sem a külügyi szolgálat, sem a biztonság és védelempolitikai ügynökségek, sem adott esetben a NATO munkájával és feladataival. A másik egy apró észrevétel, szeretnék köszönetet mondani önnek a nagyon konkrét válaszáért. Én egy írásbeli kérdést tettem föl a non-profit szervezetek és egyesületek szerepéről részben a szervezett bűnözésben, részben a terrorelhárításban. Ez nekem azért is nagyon fontos téma, mert úgy gondolom, hogy napjainkban és a jövő biztonságpolitikai kihívásai között is igen fontos, és talán egy annyi személyes megjegyzést engedjen meg, hogy én, aki életem egy részét egy kommunista országban éltem le, és a saját kutatóintézetemben ilyen kérdésekkel foglalkozunk, és azt láttam, hogy ezek az NGO vagy MPO szervezetek, ezek mindig igen nagy szerepet játszottak titkosszolgálati forgatókönyvek megvalósításában, akkor például az európai demokráciák, vagy adott esetben az unió ellen, tehát szeretném önnek megköszönni, hogy ilyen értő választ adott erre. Válaszában említ két tanulmányt, ami készülőben van. Kérdezném, hogy azt módunk lesz-e megismerni, mert számomra nagyon-nagyon fontos és hasznos volna, ha ezeket a tanulmányokat elolvashatnám. És még egyszer a válaszát köszönöm. Mrs. Griesbeck. Griesbeck asszony. Oui, merci. Köszönöm szépen. Először is köszönöm a biztos asszonynak, hogy eljött hozzánk, és ennyire világosan bemutatta álláspontját. Nagyra értékelem a módszert, a metódust, amivel a stratégiát megfogalmazták, illetve a terroristák is egy holisztikus és átfogó stratégiát alkalmaznak az EU ellen, és nemzetközi szinten szerveződnek. Ezért nagyon örülök annak, hogy az általunk elfogadott módszer is egy ilyen konszolidált, ami eredményekre vezethet. Nagyon röviden, biztos asszony említette, hogy kb. 300 kezdeményezési intézkedés van a felfedett terrorista cselekmény tervezetek, vagy cselekmények tervezet mi volt ellen. Tehát ez egy oldalról nagyon aggaszt minket, egész Európában ez a terrorista fenyegetés, hiszen mindegyünk feje fölött ott lemeg, lebeg Damoklész kardjaként. Más oldalról azonban nem tudom, hogy például a személyes adatok védelmével való fellépés a Mm, terroristák ellen nem tudjuk, hogy mennyire hatékony. Tehát mm, vannak ilyen dolgok, amelyek a, az erre való a reakcióban is aggasztanak minket. Tehát nagyon drasztikusá tud válni a reakció is a terrorista fenyegetésekre. Szerintem például az, hogy több millió állampolgárnak átvizsgálják, vagy elveszik a fogkrémét a repülőtereken. Nem tudom, hogy ez egy hatékony reakció-e, vagy aránytalan. Nagyon fontos, hogy rendszeresen kommunikáljunk az egyensúlyról és azokra a garanciákról, amelyeket az e, Európai Unió nyújt az emberek szabadságjogainak a védelme érdekében, és hogy ezt hogy egyensúlyozzuk ki a terrorizmus elleni küzdelme ezen túlmenően el kéne gondolkozni azon, hogy hogyan tudunk jobban kommunikálni a tagállamok, illetve az állampolgárok felé, és utalnék itt a Wikileaks-re, ahonnan most rengeteg adat elárasztotta a sajtót és a médiát. Tehát hogyan tudunk hatékonyabbak lenni, és hogyan tudunk jobban és pontosabban kommunikálni. Kollégák, a biztos asszonynak 5 perc múlva el kell mennie, mondja az elnök asszony hogyha meg akarják hallgatni, akkor legyenek nagyon rövidek. Még ketten vannak a felszólaló listáján. Romero López asszony az első. Köszönöm szépen én is a biztos asszonynak, hogy itt van közöttünk. És először is azt a kérdést szeretném feltenni neki, amit már a múltban is többször feltettem. Ez a titkos szolgálatokról szól, a 27 tagállam titkos szolgálatáról. Amikor a belső stratégiáról, belső biztonsági stratégiáról beszél. És közben nem veszi figyelembe a megelőzés érdekében rendelkezésünkre álló kapacitásokat, amelyek ugye a titkosszolgálatok kezében vannak, akkor nem tudom, hogy tehát, hogy nem lenne érdemes elgondolkozni az Európai Uniós titkosszolgálatok közötti együttműködésről Európában. Tudom, hogy ez egy nagyon nehéz és kényes terület, és a tagállamok bizony vonakodni fognak, hogy ilyen információkat egymással megosztanak, vagy összehangolják a munkát, de hát mi a lényege? Hogyan tudják a titkos szolgálatok védeni az Európai Unió. Tehát nem csak egyes tagállamoknak a gazdasági védelmére lettek létrehozva, hanem arra, hogy az összes európai tagállam állampolgárainak az életét védjék. Tehát mégiscsak szükség van az együttműködésre, és nem csak egyes műveletekben, például közös nyomozási munkacsoportok létrehozása esetében, hanem kell valamilyen mechanizmus, ami több lehetőséget arra, hogy egymás között kommunikáljanak a nemzeti titkos szolgálatok. Hiszen nagyon gyakran nincs elég előzetes információnk, és itt a lényeg az megelőzésen van. Azon van a hangsúly, hogy ezeknek a terrorista fenyegetéseknek elejét vegyük. Ne következzenek be a támadások. Láttuk, hogy milyen támadásokra került sor például az USA-ban, és azt láttuk, hogy nem volt megfelelő információáramlás, és együttműködés a különböző titkosszolgálati ágak között az USA-ban. Ezt itt el kell kerülni. Megfelelő együttműködési mechanizmust kell létrehozni, hogy hatékonyabbak legyünk. Szükségünk van erre az együttműködésre. Nem azt akarjuk, hogy olyan gyenge kapcsolatok legyenek, mint most. Nagyon sok intézkedés van a terrorizmus elleni fellépésre, de hát néha ezek olyan módon járnak el, mint egy elefánt a porcelánboltban, túl sok kárt okoznak. Meg akarjuk előzni, de lehet, hogy nem fogjuk megelőzni, mert nem vagyunk elég hatékonyak. Elnök, kérem legyenek nagyon rövidek. Akkor a GUE részéről szeretnék szót kérni. Három dolg. Három dolgot szeretnék megemlíteni. Üdvözlöm ezt a stratégiát, hogy egyáltalán létezik. Szeretném, hogyha átgondolnak a biztonság és a szabadság közti kapcsolatot átgondolták, hogy proporcionális és célra vezetően minden lépés? Ezt tisztáznunk kell, mielőtt a részletekbe belemegyünk másodszorban. Malmström asszony, elvárom öntől, hogy egyértelműen nyilatkozon, nyilatkozon. Mi az a radikalizáció, és mi ez a radikalizáció ellenesség? Különben, ha ezt nem tisztázzuk, nagyon nagy bajba kerülünk. Ezen kívül a terrorizmus definíciója. Ön helyi terrorizmust említ teljesen mások az elképzelések a tagállamokban, de az USA-ban is, hogy mi az, hogy terrorizmus, miről beszélünk. Ezt tisztáznunk kell. És az utolsó megjegyzésem egyetértek Zippel asszonya, a légi utasok adatait, illetően van értelme ennek, hogy új adatbázist hozzunk létre, hiszen látjuk, hogy ellenőrzés nélkül ez nem teremt hozzáadott értéket. Köszönöm. Biztos asszony? Köszönöm szépen. Persze, komplet szemináriumokat szentelhetnénk annak a célnak, hogy a definíciókat megalkossuk, de hát nem fogadom el azt, hogy mindig engedményeket kell adnunk. Igen, bizony, biztonságról beszélünk. Az embereknek, az állampolgároknak alapvető joga az is, hogy ne robbantsák föl őket, és az is, hogy az identitásukat ne lopják el, vagy a bankszámláikról ne tűnjön el a pénz. De ez nem jelenti azt természetesen, hogy minden eszközt felhasználtunk. Nagyon fontos az adatvédelem, a szubszidiaritás, az arányosság és a hasznosság, szükségesség egyensúlya. De a biztonság is jog, tehát nem fogadom el azt, hogy itt engedményekről beszélünk és az Európai Bizottság, én is Reding asszonyal együttműködésben mindig megpróbáljuk az alapjogi aspektusokat is figyelembe venni, de nem szabad elhanyagolnunk azt a tényt, hogy fenyegetettség van. Persze nagyon hosszú kommunikét eh, fogalmazhatnánk meg a biztonságról, mint filozófiai koncepcióról is, de mi konkrétan három fenyegetésre koncentráltunk, és arra, hogy ezek ellen hogyan tudunk védelmet biztosítani. Ezek közé tartozik például a szervezetbűnözés, vagy olyan fenyegetés, amit a természeti katasztrófák jelentenek. Aztán akkor néhány konkrét kérdésre a válasz. A PNR adatokra vonatkozólag lesz EU javaslat, a Stockholm programban benne van, a jövő év elején számíthatunk erre. Nagyon hamarosan megkezdjük a külső PNR adatokról a tárgyalásokat, három országgal, talán többel is, de belső PNR-t nem akarunk. Ennek megvan a maga logikája. És majd lesznek erről viták is, amit nagyon várok. De hát a PNR-rel kapcsolatban, a külső PNR-ekkel kapcsolatban a kritériumokat nagyon szigorúan kell vennünk akkor, amikor az alapjogok védelmét is figyelembe akarjuk venni. Aztán az európai elfogató parancs. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban mikor lesz értékelés. Folyamatosan nyomon követjük, és persze voltak olyan példák, amikor ez nem működött, komoly ügyek is. Most a tagállamoknak a felelőssége az, hogy működőképessé tegyék, de a bizottság persze mindig meg tudja vizsgálni, hogy vannak-e visszaélések, vagy van-e nyilvánvaló ö, törvénysértés. Mulder úr, igen, tényleg szorosan egyetműködök Kiakov úrral, a tanácsi koordinátorral, aki szintén részt vett ennek a stratégiának a megfogalmazásában. Sokat találkozunk. Tehát, hogyha akár az ön, akár az én országomban terrorista támadásra kerülne sor holnap, akkor ki lenne ezért felelős, az annak az országnak a vezetése. Lehet, hogy segítségért fordulnak a bizottsághoz, technikai segítségért, orvosi segítségért, például, és ezt természetesen akkor megpróbáljuk megadni. De a tagállamok azok, akik alapvetőleg felelősek a biztonságukért. Mi, amit megpróbálunk elérni, az az, hogy módszereket, egy eszközöket adunk a kezükbe, segítjük az együttműködést, irányelveket fogalmazunk meg, a lehető legjobb módon megosztjuk az információt a tagállamok között. A tagállamok is ezt akarják, de hát nagyon nehéz. Romero López asszony, a tagállamok tényleg nem akarják a titkosszolgálati információt megosztani egymás között. Informális és kétoldalú módon ezt megteszik, de nem hívják fel az Európai Bizottságot telefonon, hogy na itt egy információ, szeretnénk mindenkivel megosztani. Tudom, hogy ez néha frusztráló lehet, hiszen megpróbáljuk megköznyíteni azt, hogy néhány információt legalább könnyebben megosztanak egymással. De a titkosszolgálatok nemzeti hatáskörben vannak, és ott is fognak maradni. Lesz a korrupcióval kapcsolatban egy javaslat következő tavasszal, és Makovai asszonynal az ezzel kapcsolatos együttműködést már is nagyon várom. Nagyon gyakran a pénzmosással van ez kapcsolatban, hiszen az illegálisan szerzett pénzeket használják fel korrupcióra. Ezért nagyon fontos, hogy az összes aspektusát megnézzük a korrupciónak, és az is nagyon fontos, hogy ne legyenek, ahogy nagyon sokan már felvetették ezt a problémát, ne legyenek átfedések. De nagyon sok országban nagyon keveset tud az Európai Bizottság tenni az egyes esetekkel kapcsolatban. Mi inkább globális megközelítést tudunk alkalmazni. Aztán a belső és külső biztonság összefüggése. Javier Solana úr egy külsős biztonsági stratégiát mutatott be néhány évvel ezelőtt. Szerintem ez továbbra is nagyon jó dokumentum, és egyre érvényesebb. Hiszen nem csak az európai határokon, hanem az Európai Unió határain kívül is átjárnak a terroristák és a terrorista szervezetek. Úgyhogy együtt fogunk működni velük, az ő embereivel is annak érdekében, hogy a stratégiánk a lehető legokosabb legyen. És Kriszbek asszony, egyetértek abban, hogy sokkal jobban kell kommunikálnunk, kell, hogy legyenek tényeink. Az a 300 támadás, amire, amit említettem, az Európol évkönyvéből származik, tehát megvannak az erre vonatkozó konkrét adataink és stratégiáink, de hát persze azt is kommunikálnunk kell, hogy hogyan próbálunk ezek ellen fellépni, és közös erőfeszítésre van szükség ahhoz, hogy a lehető legjobban tudjuk tájékoztatni az állampolgárokat úgy, hogy ne ijesszük meg őket, de mégis tudjanak a probléma létezéséről. Azt hiszem, hogy nagyon sok mindenre sikerült válaszolnom. Persze, sok kérdésre még a későbbiekben is visszatérünk, nagy örömmel fogok visszatérni az önök bizottságába, és folytatni ezt a vitát. Köszönöm, hogy ilyen nagyszerű lehetőséget kaptam. Most, de folytatni fogjuk még ezt. Köszönöm, hogy ennyire érdeklődőek voltak, és elhívtak engem a mai szakbizottság ülésre. Köszönöm szépen. Köszönjük az idejét és a válaszokat. Úgyhogy jó munkát kívánok. És folytatjuk a napi rendet. Köszönöm. Tizennégy, tizenöt, és elnézést kérek Makovej asszonytól és Encsúrtól, hogy elhalasztottuk ezeket a pontokat. Az EU és Brazil közötti az állampolgári útlevelek tulajdonosainak a rövid tartózkodásra jogosító vizumok alól mentességre szóló megállapodás és a szolgálat és hivatalos útlevelen rendelkezőkre vonatkozó megállapodás. Először Makovály asszony, aztán Ensor 2008-ban a tanács elfogadott egy megállapodást, hogy megkezdjék ezeket a tárgyalásokat a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokról. A tárgyalások alatt két megállapodás született, egy az állampolgári, egy pedig a szolgálati útlevelekről. Mivel a szolgálati és hivatalos útlevélre vonatkozó megállapodást nem kell ratifikálni a brazil parlamentnek, ezért ezt folytathatjuk. Tehát először a bizottságé a szó, hogy beszámoljon a tartalomról és a döntésről, és utána a raportőröké szó. Bizottság. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen. Először is az egyik alapköve a 2001-es 539-es rendelet, amely az úgynevezett negatív és pozitív listákat állítja össze. Ezek olyan országok, ahol szükség van vízumra a Schengeni övezetbe, és olyan országokra a pozitív lista, ahol nincs szükség vízumra. Brazília a pozitív listába tartozik, tehát a brazil állampolgároknak nincs szüksége vízumra ahhoz, hogy rövid távon maradhassanak az EU-ban. Már a listák előtt nagyon sok állam között volt két oldalú megállapodás kölcsönös vízafelmentésről, vízumfelmentésről. Az új tagállamoknak ratifikálni kell ezt a belépést követően. Tehát minden olyan tagállam, aki belépett néhány évvel ezelőtt, mentességet kellett, hogy adjon a brazil állampolgároknak. Igen, csak Brazília két oldalú megállapodásokat nem kötött külön-külön ezekkel, Észtországgal, Lettországgal, Máltával és Ciprussal. Ők fenntartották a vízum kötelességet, és vízumra volt szükségük akkor is, ha Brazíliába utaztak. Tehát ez a nem kölcsönösség elve gyakorlatilag, ezért a bizottság kapcsolatba lépett a brazilokkal, hogy kölcsönösen fölmentsék ezek az országok egymást a vízum kötelezettség alól. Brazília rögtön egyetértett, minden habozás nélkül, de az alkotmányuk alapján egyoldalúan nem lehet ilyen vízummentességet adni, szükségük van nemzetközi megállapodásra. Másrésztről Ugyanakkor ez a négy tagország nem tárgyalhatta a megállapodást azért, mert ez exkluzív külső kompetencia. Így aztán a bizottságot hatalmaztuk fel, hogy lefolytassa ezt a megállapodást. 2008 áprilisában tárgyaltunk, és 2009 végére, 2010 elejére lezártuk a tárgyalásokat. Időközben a tanács elfogadta, hogy aláírják e hónapban ezeket a megállapodásokat. Most a ratifikáció áll előttünk, és a Lisszaboni szerződés szerint a parlamentnek is rá kell bólintania hangsúlyoznám, hogy nincs egy globális vízummentesség, ez két külön dolog. Az egyik a szolgálati és hivatalos útlevelek, a másik az úgynevezett közönséges, vagyis állampolgári útlevelek. Brazília nem szerette volna, hogy két kategória létezzen, mert az ő ratifikációs eljárásuk eltér a két esetben közönséges útlevélre nézve a parlament a felelős, hivatalos útlevelek esetében a kormány ratifikálhat. Tehát ez felgyorsíthatná a második kategória ratifikálását. A tartalmat illetően, hát rövid leszek, a szolgálati és hivatalos útlevél egyértelmű, ami a közönséges útleveleket illeti, itt mondanék néhány szót. Láthatják, hogy azokról van szó, akik turista vagy üzleti célral utaznak. 90-92% az utazóknak, de Brazília ragaszkodott hozzá, hogy bizonyos más kategóriák ne vehessenek ebben részt, ebben a mentességben. Először rábólintottunk néhány évvel ezelőtt, hogy a Bahamákkal együtt ne vegyük be azokat a mentességbe, akik munkacéllal látogatnak el hiszen gyakran nekik amúgy is szükségük van munkavállalási engedélyre. De aztán elfogadtuk, hogy a kutatók, egyetemi hallgatók és tanulók ne essenek ebbe a megállapodásba. Csak hogy ők bele esnek egy másik megállapodásba, vagy megállapodásokba, amelyek a 60-as évekből származnak, és bilaterálisok. De az EU-s megállapodás vonatkozzon azokra, és azoknak tovább is adja az előnyt, akik eddig vízummentességet élveztek. Tehát most van egy turista és üzletemberekre vonatkozó megállapodás, plusz az érvényben levő kétoldalú megállapodások érvényben maradnak továbbra is. Nyilván ez nem minden EU-s állampolgárnak ad egyenlő bánásmódra lehetőséget, de nagyon fontos volt, hogy mentességet kapjon az általom említett két, négy EU-s tagállam. Ezen kívül most már gyakorlatilag úgy mérnem fel a helyzetet, hogy 10-ből 9 utazóra vonatkozik a mentesség. Elnök, Makovály asszony. Köszönöm. Ez két dosszié, ami esetén szükségünk van a beleegyezésünkre. Egyetértek, írjuk alá ezeket a mentességi megállapodásokat, hogy Észtország, Lettország, Málta és Ciprus állampolgárai is szabadon utazhassanak Brazíliába. A Libe titkársága azt mondja, hogy a tervezetet január végére, február elejére, állítsuk össze, módosítók benyújtása február 11, szavazása lévében március, plenáris szavazás 2011 április legyen. De szeretném, ha ezt korábban lehetne lezavarni, nincs ellentmondás, nem várhatunk módosítókat, és tényleg a kölcsönösség elvét be kell tartatni késésnek. Köszönöm szépen. Köszönöm, Encsú úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát, nem sok hozzáfűzni valóm van, mindent elmondtak. Egyetlen észrevételem lenne. Nem a két jelentést illetően, nincs okunk arra, hogy ne, ne támogassuk őket, de ahogy Makovej asszony is mondta, fel kell gyorsítanunk az eljárást. Nincs értelme annak, hogy áprilisig várjunk, mert szerintem senki nem ellenzi ezt. De megragadnám ezt a lehetőséget, hogy itt vagyunk ma, és erről a témáról beszélünk, több tagállam, a Cseh Köztársaság, Ciprus és Románia nem élvezik a vízummentességet például az USA-ba és Kanadába. Már beszéltünk erről, és a bizottság is egyetértett. Felmerült egy ötlet, és ezt előterjeszteném önöknek hogy vízumentességet kaphassunk ezeknek az országoknak a számára is. Talán a bizottság tárgyalásokat kezdhetne az EU és az említett USA és Kanada között azoknak az állampolgároknak az érdekében, akik szolgálati és hivatalos útlevéllel rendelkeznek. Véleményem szerint ez egy lépéssel előre mutatna, és akkor nem csak ezt a hatodik jelentést vizsgálgatnánk ez évben. Köszönöm. Mulder úr. Köszönöm, elnök asszony. A bizottság képviselőjéhez lenne egy kérdésem. Említette, hogy 95%-ban minden állampolgárt azonosan tekintünk, és minden szakembert, és csak 5% a kivétel, valamilyen oknál fogva, ugyanis Brazília ragaszkodott ehhez. Ez a ragaszkodás brazil sajátosság? Vagy pedig a legtöbb ilyen vízum megállapodást jellemzi, legyen az bármelyik ország a világon, amelyen megköttetett. Elnök, bizottság, Köszönöm, elnök asszony. Hat más vízummentességi egyezményt kötöttünk már EU szinten, és csak azok nem tartoznak ide, akik fizetett tevékenységet végeznek. A 2001-es szabályozás értelmében, amikor a pozitív-negatív listát hoztuk létre, a tagállamok unilaterális alapon vízumkényszert vezethetnek be, például a kanadiak esetében, ha munkavállalásért ennek, ezen oknál fogva jönnek. Egyébként a rövid tartózkodásra nem kell a kanadaiaknak vízum a Schengen térségben. Tehát ez a kivétel létezik a már megkötött egyezmények esetében is. A többi kivétel Brazília vonatkozásában Tényleg azt hiszem, hogy brazil sajátosság például a kutatókra vonatkozik, akik az esőerdőkben akarnak kutatást végezni, hogyha például a, a brazil hatóságokat akarják külön védeni. Úgyhogy különböző okoknál fogva ragaszkodták ahhoz, hogy a vízummentességi megállapodás rájuk ne vonatkozzon a bizottság a további tárgyalások során nem kíván föltétlenül ilyen kivételekkel élni. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen a két előadó kívánságát figyelembe vesszük, hogyha lehet, akkor hamarabb szavazunk a szakbizottságon belül a jelentésekről, mert igazándiból nincsenek módosítani indítványaink úgyhogy eléggé gyorsan ö, tudunk dolgozni ezekkel a témákkal. Nos, az eredeti napirend értelmében koordinátori ülésre került volna sor 11 és 12 óra között, de erre sor került a tegnapi nap folyamán, úgyhogy most 12 óráig van időnk és azt javasolnám, hogy rövid szünetet tartsunk most, mert 12-kor a következő témában Döklárk miniszter úr a belga elnökség képviseletében fog tájékoztatni minket az Európai Nyomozási Határozat bűnügyekben címmel. A miniszter sajnos csak 12-kor tud eljönni, úgyhogy addig várnunk kell. Úgyhogy javaslom, hogy tartsunk rövid szünetet, Á, megérkezett a miniszter úr. A kérdés viszont az, hogy itt van-e az előadó. Akkor öt perc szünetet tartunk, amíg ö, összegyűlik mindenki. Köszönöm. We will have to wait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 my dear colleagues, I will... Uh, kedves kollégák, javaslom, hogy folytassuk a munkát. A következő napi rendi pontunk... Please take your... Kérem foglaljanak helyet, kedves kollégák. So, I would like to... Tehát, a következő ponttal szeretném folytatni a munkát az Európai Nyomozási Határozat bűnügyekben címmel. A hét tagállam kezdeményezéséről az Európai Nyomozási Határozat témájában az első ilyen jellegű, és a legfontosabb az ilyen nyomozási folyamatban hangsúlyozza, hogy fontos kölcsönösen elismerni a legfőbb nyomozási módszereket, és az elutasítás csak nagyon kis esetben teszi lehetővé. Ezért de Clark miniszter urat üdvözöljük a belga elnökség képviseletében, aki a javaslatot terjeszti elénk. Először azonban az előadónknak Meló úrnak kell megadnom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Portugálul szeretnék beszélni, ha megengedik, úgyhogy nagyon rövid leszek. Nem csak elvőjek, okoknál fogva beszélek portugálul, hanem azért is, mert nagyon sok terminológia található ebben a javaslatban, amiről saját anyanyelveben sokkal jobban tudok beszélni. Tehát a büntető és igazságszolgáltatási együttműködés keretéről van szó, együttdöntésről, ami rendkívül fontos, amelynek következményei a mi szakbizottságainkat is érintik. Tehát, visszatérnék a kerethatározatra, amely 1997-ből származik, bár van egy 2008-as is, a bizonyítékok gyűjtéséről, azok felhasználásáról a büntető eljárás során. Már a kezdetek kezdetétől fogva gyakorlatilag a tagállamok közötti jobb koordinációra van szükség büntető ügyekben, és arra, hogy ez az együttműködés sikeresen működjön. Ez a javaslat, amely például a bizonyítékok begyűjtésére vonatkozik, eléggé szorványos. Gyakorlatilag nagyon fontos, hogy hogyha valamilyen határokon átnyújtó nyomozásról van szó, meg kell könnyíteni a hatóságok munkáját. A tagállam kompetens hatóságának kell kiadnia ezt a dokumentumot, többféle intézkedés vonatkozásában is, amelyeket egy másik tagállam is alkalmazhat. A határozatot megkapó tagállamnak a végrehajtást a kölcsönös elismerés elve alapján kell végrehajtania. Ennek a legfőbb célja az, hogy egy tagállam, tehát a határozatot kiadó tagállam egy európai nyomozási határozatot, amely egy másik tagállamba kerül át, végrehajtási szakba helyezzen. Tehát nyilván a célja ennek az, hogy bizonyítékokat szerezzenek. Úgyhogy nagyon ö, bátor kezdeményezésről van itt szó a szuverinitás elvének tiszteletbe tartásával. Rendkívül kényes területről is van szó, és a jövőben valószínűleg vitára is sor kerül, hiszen ö, a, az eljárásokat illetően nagy a szórás a tagállamok között. Legalábbis minimális pontokon egyeztetnünk kell. Tiszteletbe kell persze tartani a különbségeket, de szeretnék már is gratulálni a javaslathoz, mert több tagállam is elmondta álláspontját. Például Németország már találkozott az összes többi csoporttal, Bundestággal, Portugália is már véleményezte az irányelvjavaslatot, és november 8-án, amikor a bel- és igazságügyi miniszterek összeültek, már első körben esz- eszmét cseréltek erről a bűnügyi eszközről. A német miniszter arra megkérdezte a tagállamok véleményét, nem tudom, hogy a rendes keretek között folytatódik-e majd az eljárás. Minden esetre Alexander kollégánk is hatástanulmányt kért ettől az ügynökségtől, nem a koordinátorokon keresztül, hanem közvetlenül az elnökhöz jutott el. Bár nem tudom, hogy ez normális dolog-e, hogy a koordinátorok is az, kikerüljenek ebből az eljárásból. De minden esetre nem volt tiltakozás, és a lényeg az, hogy a folyamatot ne hátráltassuk. Tehát kikértük ezeket a véleményeket, és határidőt is kértünk a tanulmányokra. Én január 15-ét határoztam meg, ez teljesen elfogadható időpont. Végül annyit szeretnék még mondani, elnök asszony, hogy a javaslat, hát nem úgy fogalmaznék, hogy kritikákat kapott, hanem bizonyos tiltakozást bizonyos országok részéről, mert hogy az alapjogokat nem említik, hanem ami a büntetőgyeket illeti, ebből a szempontból nem mondunk semmit. Megemlítik azonban a szabadsághoz és a biztonsághoz való jogot, és a jó adminisztrációt. Ez nagyon fontos, mint cél. Aztán volt egy másik ö, fenntartás is. Ö, a bűnügyi és nem bűnügyi hatóságokról van szó, például a rendőrségről. A tanács már október 29-én véleményt kért, mondván, hogy a vita ne térjen ki újra erre a területre. Tehát utána kellene nézni ö, annak, hogy lehet-e érvényesíteni. Például nem lehet elképzelni azt, hogy az egyik országban egy rendőr, a másik országban pedig egy bíró foglalkozzon ezzel a kérdéssel. Elnök hogy ennyit szeretem volna elmondani a jelenlegi helyzetről, és nagyon remélem, hogy erről a kényes és fontos kérdésről sikerül határoznunk az együttdörtés keretén belül. Elnök, köszönjük szépen, de Clark miniszter úr, hogy eljött hozzánk, és kérem, tájékoztasson minket a javaslatról. Köszönöm szépen. Ha lehet, én is anyanyelvemen szeretnék szólni, hollandul. Ahogy ön is említette, eléggé szakmai területről van szó, úgyhogy jobb, ha anyanyelvemen beszélek. Elnök asszony, előadó úr, nagy öröm számomra tehát, hogy ma megvitathatjuk ezt a kérdést. A belga elnökség égisze alatt, hiszen rendkívül fontos kérdésnek tekintjük ezt. Az előadó bátor javaslattal élt, úgyhogy nagyon jó, hogy most megragadjuk az alkalmat, hogy megvizsgáljuk. Meg vagyunk győződve arról, hogy egy új eszköz tényleg fontos lehet az együttműködés elősegítése szempontjából bűnügyi kérdésekben a tagállamok között. Nyilván vannak erre lehetőségek, de hát mások és mások a jogszabályok, úgyhogy szeretnénk találni egy közös eszközt. Ami az elveket illeti, ez nagyon fontos lépés előre, hiszen hatékonyabbá tehetjük ezzel ö, igazságszolgáltató szerveinket, és megerősíthetjük ö, ö, a jogszabályokba való bizalmat is. Úgyhogy köszönöm, hogy lehetővé tették számomra azt, hogy beszámoljak önöknek az európai nyomozási határozatról. Belgium, Ausztria, Szlovénia, Spanyolország, Svédország közösen nyújtották be ezt a javaslatot, és a tanácson belül már többször is megvitatásra került ez a javaslat. A belga elnökség keretén belül próbáltunk közös nevezőre helyezkedni a tanácson belül általánosságban, és a legalapvetőbb kérdésekben is. De valóban a magyar elnökség fogja majd a tárgyalások fennmaradó részét lefolytatni, valószínűleg januárban önökkel, hiszen az lesz a következő alkalom, amikor visszatérhetünk erre a kérdésre. Az emögött húzódó elképzelés világos és egyszerű. Egy olyan jogi eszközt szeretnénk, amely a bűnügyi esetekben bizonyítékot gyűjthet olyan esetekben, amelyeknek határokon átnyúló hatása lehet. Ezt a kölcsönös elismerés alapján szeretnénk tenni, tiszteletben tartva a különböző jogrendszereket. A Stockholmi programban a tanács eh, által is eh, megerősítést nyert ez a tény. Tavaly novemberben eh, az Európai Parlament is jóvá hagyta ezt. Tagadhatatlan, hogy a cél, ezen célok elérése teljesen logikus lenne az európai ö, bűnügyi igazságszolgáltatási térség létrehozása során. Tehát egyszerűsíteni szeretnénk azok életét, akiknek végre kell hajtani ezt a ö, törvényt, például a bírókét. Szeretnénk véget vetni annak a jelenségnek, hogy különböző rendszerek léteznek egymás mellett. Mert ez igaz a különböző bizonyítékok gyűjtése terén, különböző kerethatározatok léteznek, és egyéb rendeletek is, tehát mindezeket egy-egy jogi eszközbe szeretnénk összegyűjteni. Folyamatoságot szeretnénk biztosítani, nyilván nem akarunk radikálisan szakítani a múltbeli gyakorlattal, szeretnénk, hogyha a minőség lenne a legfontosabb, és főleg meg akarjuk őrizni a jó gyakorlatokat a jelenlegi rendszerekből, és beépíteni az új eszközbe. Ezen kívül egyszerűsíteni szeretnénk a jelenlegi rendszeret, rendszert, és ez azt jelenti, hogy felgyorsítanánk mindezt. Természetesen ez az egyik módja annak, hogy racionalizálhassuk azokat az okokat, amelyek miatt elutasítás, elutasító határozat születik, például, ami korlátozza a határokon átnyúló együttműködést. Mert sokszor nagyon nehéz megtalálni ezeket az okokat. Vannak olyan országok, amelyek jobban hajlanak az ilyen jellegű elutasításra, vannak olyanok, amelyek kevésbé. Ezek a hivatalos célok, a gyakorlatban pedig mindez testet fog ölteni ebben az európai nyomzási határozatban. Ezt egy kompetens hatóság fogja kiadni egy adott tagállamban. Ez lesz az úgynevezett kiadó állam. A határozatot egy bíró fogja hozni, amely a végrehajtó államot arra hívja fel, hogy egy vagy több konkrét nyomozati tevékenységet végezzen egy bűncselekmény kapcsán. Egy kicsit konkrétabban fogalmazva, például, ha egy spanyol lakost gyanúba keveredik, hogy például Belgiumban ö, gyilkossággal egybekötött ö, rablást ö, követel, akkor a belga bíró nyilván a ö, gyanúsított otthonában ö, házkutatást végez, és nyilván meghallgat ö, spanyol ö, tanókat is. Tehát az európai ö, nyomozati határozat a már létező bizonyítékok alapján lehetővé teszi, hogy a végrehajtó állam részletesen leírja ezeket a bizonyítékokat, akkor az európai nyomozati határozatot csak például arra lehet felhasználni, hogy megszerezzék az ellopott tárgyakat, hogy azonosítsák őket, mint például a fegyvert. Úgyhogy a bírónak két lehetősége van. Vagy európai bizonyíték határozat plusz jogsegély kérése, vagy még további nyomozati intézkedések, vagy mindez, mint például a házkutatás, ez egyetlen egy kérvényben fogalmazhat meg a jogsegély vonatkozásában. Ez jól ismert folyamat. Jól ismert folyamat a jog, kölcsönös jogsegély, bizonyos 1995-ből származó Európai Uniós jogszabályoknak ehhez meg kell felelni, illetve a 2000-es egyezménynek is meg kell felelni ahhoz, hogy ezzel az eszközzel élni tudjunk. de ez megbonyolítja az emberek életét, akik magukon a területeken, a területen, a terepen dolgoznak, plusz nincsenek meghatározva határidők az információ átadására. Ezt nagyon sok, ö, sokan bírálták. A bírók is azt mondják, hogyha ilyen nemzetközi ö, adatot kérünk és adunk, az olyan, mintha egy palackba zárt üzenetet dobnánk a tengerbe. Értjük mi, hogy mi a probléma. Nem biztos, hogy a megfelelő választ fogjuk megkapni arra a kérdésre, amit feltettünk, és abban a formában, amiben vártuk. Tehát például egy belga bíró egységes formában kellene, hogy megkapja az összes nyomozáshoz kapcsolódó információt, legyen szó itt a házkutatásról, vagy a tanúk vallomásáról, stb. Ha ez megtörténne, és ez a jogszabály megszületne, akkor ez az együttműködést leegyszerűsíteni. Így a nyomozási cselekmény felgyorsulhatna, és sokkal nagyobb hangsúlyt helyezünk a kommunikációra, a megegyezésekre, hogy egy olyan közös eszköz jöjjön létre, ami egyszerűbbé és világosabbá és felhasználhatóbbá teszi ezt a kommunikációt. Nyilván a rugalmasság és a jogbiztonság közötti egyensúlyra van szükség. Fontos, hogy az állampolgárok biztonsága ne sérüljön, az egyes egyéni jogokat meg kell védeni, és ahogy a jelentéstevő is mondta, ez egy nagyon összetett problématika, egyáltalán nem könnyű a helyzetünk. A szöveg jelenlegi állapotában már is sikerült néhány garanciát megfogalmazni a gyanúsítottak jogáinak védelmével, illetve az ügyben résztvevő egyéb személyek, például szakértők vagy tanúk védelmével kapcsolatban. Szeretnék tehát rámutatni hogy ez az irányelv konkrét utalást tesz arra, hogy szükség van az alapjogok védelmére, illetve a jogi elvek védelmére, amelyeket az EU alapjogi kartája is megfogalmaz. Ezen túlmenően egy ilyen európai nyomozási határozatot csak a szükségesség és az arányosság elveinek figyelembevételével lehet kiadni. Ez tehát, azaz az arányosság, ezt konkrét formában a végrehajtó állam hatóságainak kell meghatároznia. Továbbá a kibocsátás, hogyha nem az arányosság elve alapján történik meg, az problémát fog okozni. Ezért a végrehajtó állam lehetőséget kell, hogy kapjon arra, hogy alaposan megvizsgálja azt, hogy milyen alapon kérték az ő segítségüket. Ez a számunkra logikusnak tűnik, hiszen te, tiszteletben kell tartani a kibocsátó állam és a végrehajtó állam jogrendszerét is. Nem lehet, hogy a végrehajtó állam megkérdőjelezze a kibocsátó állam jogrendszerének a jogosságát. Így módon különböző nyomozási cselekményeket lehet végrehajtani, akár másokat is, mint amik magukban a bizonyítás felvételi parancsban megfogalmazásra kerültek, annak érdekében, hogy felgyorsítsák az eljárást, és gyorsabban megoldásra jussanak. Tehát a bizonyításfelvételi parancs nyomán a konkrétan megfogalmazottakon túlmenő nyomozási cselekményekre is sor kerülhet, hogyha ez az egy ügy megoldását segíti. Ugyanígy, és sajnos elment a hang, de ugyanígy bizonyos kiért nyomozási cselekmények elhagyására is sor kerülhet, akkor, hogyha a két állam jogrendszere között ütközés miatt ez nem jogszerű. Illetve akkor, hogyha a nemzeti biztonság kérdései fölmerülnek, abban a tekintetben, hogy ezeket bármi fenyegetné. Bizonyos nyomozási cselekmények jellegének jellegény miatt kell, hogy legyen lehetőség arra, hogy az így módon kért nyomozási cselekményeket visszautasítsa egy tagállam. Például, hogyha a nyomozási cselekmény tekintetében a kibocsátó állam olyat kér a végrehajtó államtól, amelyet annak a jogrendje nem enged meg, akkor lehetőség kell, hogy legyen ennek a visszautasítására. Aztán van néhány olyan sürgető intézkedés, amelyet külön szabályozás fed le, itt a telefonos lehallgatás, videokonferenciák esetére gondolok. Ezeket az intézkedéseket azonnal kell megkezdeni és végrehajtani, tehát ezeknek a, ezen kategóriákra külön eljárásokra van szükség, mivel ezek nem működhetnek ugyanúgy, mint a hagyományos nyomozati cselekmények. Nem kell ezt feltétlenül negatívnak látni, sőt, ez akár a gyanúsítottnak az előnyére is válhat. Az sem mindegy, hogy a védelem vagy a vád rendel el valamilyen nyomozási cselekményt. Ezt is meg kell tehát vizsgálnunk. Aztán azt is meg kell vizsgálni, hogy a végrehajtó állam kell, hogy viselje a költségeket. A tan- legutóbbi tanácsülés megerősítette azt, hogy a költségeket nem hozhatjuk fel olyan okként, hogy ennek alapján utasítjuk vissza a nyomozási cselekmény végrehajtását. Erre minden tagállamnak elkülönített összegekkel kell rendelkeznie. Kivételes esetekben azonban lehetőség van a költségek megosztására is. Ezt a javaslatot nagyon széles körben támogatták, úgyhogy a jövőben jobban meg fogjuk vizsgálni ezt, hogy hogyan tudjuk rendkívüli körülmények fennállása esetén megosztani a költségeket. De általánosságban a jelen helyzetben a végrehajtó állam viseli a költségeket. Elnök asszony, ezen túlmenően szeretném hangsúlyozni azt is, hogy még csak korai szakaszában járunk ennek az ügynek. Nagyon sok pontot kell még a tanácsban is pontosítani, és mi, a belga elnökség, nagyon nagy jelentőséget tulajdonítunk ennek az ügynek. Szerintem ez egy óriási lépés afelé, hogy a büntetőjog területén és az igazságszolgáltatás területén egységes európai térséget hozzunk létre. Ez a stabilitást és a biztonságot meg fogja erősíteni, és segíti a fellépést a bűnügyi, bűnügyeket végrehajtó emberek ellen. Péntektől ismét visszakerül a miniszterek elé, az illetékes miniszterek elé ez a dokumentumtervezet. Átgondolhatják, megvitathatják majd a jelen formájában is ezt a tervezetet, de már a magyar elnökség fogja továbbvinni ezt a munkát. Nagyon remélem, hogy továbbra is ilyen pozitív párbeszédet tudunk majd ebben az ügyben folytatni a parlamenttel, hiszen ez egy nagyon fontos, nehéz és összetett ügy, és éppen ezért komoly szükség van az önök pozitív hozzáállására is. Elnök, köszönöm szépen! ezt a nagyon kimerítő előadást, most pedig megnyitom a vitát. Öt á, képviselő kért szót. Mr. Mulder and Mr. Foss. Mr. Crocetta úr először. Indubbiamente arrivare a una nord... Nos, azt hiszem, hogy kétségtelen, hogy az európai nyomozási határozat léte egy pozitív dolog, hiszen lehetővé teszi a bíróságok és a rendőrség számára, hogy együttműködjenek a bűnöltözésben. Nyilván kicsit későn jön ez a válasz azonban, és nagyon sok minden hiányzik belőle. Az EU-nak és a tanácsnak többet kellett volna tennie. Hiszen léteznek már struktúrák, például az Europol, az Eurojust, ezt is támogatni lehetett volna jobban. Nem sikerült létrehoznunk egy európai főügyészi hivatalt, annak ellenére, hogy ez a parlament már többször kérte ezt. Talán emlékeztethetem önöket arra, hogy Falconi bíró urat, akit meggyilkolt a maffia Olaszországban, mielőtt meggyilkolták volna, már a 80-as években javasolta, hogy létre kellene hozni egy ilyen európai hivatalt. Most meg azt olvasom a dokumentumban, hogy legyen hatékonyabb az együttműködés, gyorsítsuk fel, és így tovább, és így tovább csak az egyik leggyakrabban olvasott szó a dokumentumban a rugalmasság. Én azt gondolom, hogy pont a rugalmasság az, ami megöli a jogot. A jog nem rugalmas, a jog igen konkrét szabályokból áll. Az egyenlő bánásmód elve kell, hogy érvényesüljön, hogyha vizsgálatot folytatnak, egy Európára kiterjedő nyomozást, akkor az adott állampolgárt ugyanúgy kell kivizsgálni, mint hogyha az anyaországában tennék ezt. Ha a tanács hajlandó arra, hogy a parlament előadójával és árnyék előadójával és ezzel a bizottsággal egyeztessen. Hát én nem akarom föltartani ezt az eljárást, de azért elég sok kritikai észrevételem lenne. Először is. Ön említi általában véve az úgynevezett hatóságot, amely hatósághoz el kell küldeni ezt a nyomozási határozatot. Csak ez egy teljesen kézzelfoghatatlan hatóság. Minden tagállam önmaga szabja meg, hogy melyik legyen az. Lehet ez a belügyminisztérium, lehet ez a kormány egy másik portfóliója, de hát biztos vagyok benne, hogy ez nem kompatibilis a jogállamiság elvével. Nem hinném, hogy ilyen könnyen zsebre tehetjük ezt, amikor ezt olvassuk egy európai jogi aktusban. Ami aggaszt engem, ha egy olyan országból érkeznek, mint én, ahol valamikor fasizmus uralkodott, az az elképzelés, hogy egy nyomozást kizárólag a rendőrség hatáskörésben le lehessen folytatni, annélkül, hogy a bíróságot bevonnák, mint felügyeleti szervet, Például lehet valaki, akit a maffia halára ítélt, hát akkor nagyon fontos lenne ennek az embernek, egyénnek a védelme. Csak hogy a jogi eszközök nem alkalmazhatók úgy, hogy majd az éppen hatalmon levők eldöntik, hogy hogy alkalmazzák őket. Beszélt ön a korrupcióról. A rendőrség köreiben is tapasztalható korrupció Európában. Sok európai államban, és itt nem Afrikáról van szó, néha a rendőrök megállítják az embert, igazoltatják, és akkor menekül meg tőlük az ember, hogyha lefizeti őket. Úgyhogy ez a rendőrség. Mivel a nyomozási határozatot nem kell jóvá hagynia egy bíróságnak, akkor, hogyha valakit üldöznek az országában, akkor megint csak a rendőrségnek joga van ahhoz, hogy nyomozzon ezután a személy után, annélkül, hogy a bíróság szemmel követné ezt. Ezt igen aggályosnak tartom. Ezen kívül nincs egy olyan testület egy bírói testület, amely nyomon követhetné, hogy pontosan mi történik a nyomozási határozattal ezen kívül. Persze, beszélhetünk általánosságokban, használhatja ezt a szót, hogy hivatal, de maga a bizonyíték gyűjtésének eljárása ezt kell, hogy jóvá hagyja egy bíróság. Ez nem lehet csak egy bármilyen hivatal vagy hatóság. Én úgy gondolom, hogy mind a tanácsnak, mind a parlamentnek feladata, hogy tiszteletben tartsa a tagállamok belső jogrendjét. Ne csak az aggasszon minket, hogy kik liberálisok, hanem az is, hogy mindenki hasonló szinten működjön. Például, ha van egy bűnügyi per, egy bűnügyi vád, nem él az együttműködés, hogyha az egyes országok állampolgárai nem ugyanazokban a terminusokban dolgo- gondolkoznak hogyha van két-három ország, Spanyolország, Bulgária, Olaszország, nem tudom, csak említek országokat, ahol bizonyos állampolgárok nem élvezhetik az egyenlő bánásmódot, és nem ugyan azokat a védelmi jogokat élvezik egy per során, mint a többi állampolgár. Ez elfogadhatatlan. És végezetül én úgy gondolom, hogy a harmonizáció itt kulcs szó, az eljárásokat harmonizálnunk kell. Hogy milyen módszerrel ebben nem mennék bele, de amikor a bizonyítékokat összegyűjtik, akkor ennek egy jogi háttér keretében kell történnie. Azon kívül a kihallgatások. Ön azt mondja, hogy a nyomozási határozatot kiadó országban történjen. Olaszországban van egy külön börtön, egy speciális börtön, ahol a mafiózókat tartják, és nem tarthatják a kapcsolatot a külvilággal, pontosan a tragédiák elkerülése érdekében. Jó, mindjárt befejezem. Tehát azt hiszem, hogy garanciákra van szükségünk hogyha a börtönlakókat határon át szállítják őket, ugyanolyan feltételeket kell biztosítani nekik, mint az anyaországokban. Köszönöm. Elnök, kérem kollégák, egy kis józan belátást kérnék. Kirkapur. Elnök asszony, jó, én kicsit azért ennél rövidebbre fognám. Csak néhány dolgot szeretnék említeni. Nyilván az európai nyomozási határozatnak van egy általános hatásköre. Csak azt hiszem, hogy az európai nyomozási határozatnak van egy olyan következménye, hogy hogyan működünk együtt. Szerintem jó lenne, hogyha az információ nyerése kevésbé lenne bürokratikus, egyszerűbb lenne. Csak hogy ugyanakkor és akkor most nem csak ECR koordinátorként beszélek, hanem ügyészként, ügyvédként is. Van néhány fenntartásom. Kifelelős az egész eljárásért, az egész műveletért? Azon kívül aggaszt engem néhány információ. Először is. Lehetne egy kötelezettség, amelyet egy testület hajtatna végre Európában. Rákényszeríthetnénk az adott tagállamot, hogy a DNS adatbázisát fésülje át, bizonyos országokban vannak ilyen adatbázisok, azon kívül lehet, hogy ami az egyik országban bűnügynek számít, a másikban definíció szerint nem is az. Például a bűnügyi um, hírrontás, ez Portugáliában bűnnek számít. Jelenleg, ha ezt a dokumentumot nézem, az azt mondja, hogy bár a, a portugál rendőrség külföldi tagállam, másik tagállamban is ez alapján nyomozhatna. Hol vannak az óvadékok, hol vannak a záradékok, hol van a jogorvoslat. Hát ez, ez hiányzik ebből a megközelítésből. Ez egy politikai kérdés, hogy fogadtatjuk ezt el az állampolgárokkal. Nagyon sok állampolgárt és testületet majd ez aggaszt, ez megsérti sokszor a magán és családi életet, aztán a ment mentális és előírásokat, például az Egyesült Királyságban, vagy a fasizmus referenciájával élve. Az egyik művelet, amit a ném, kelet-német <clears throat> Németországon alkalmaztak, az az volt, hogy átkutatták az emberek orvosi feljegyzéseit és pszichiátriai feljegyzéseit, és ezekkel visszaértek jelenleg ez most elérhető a hatóságoknak, ez engem nagyon felháborítana, ha bármi orvosi adatot ki lehetne adni bármi állampolgárról, akit én képviselek az országomban. Nagyon sok más minden is van itt még, nem rabolom az idejüket, a megszövegezés sem tökéletes. Nem értem, hogy a tanács miért támogatja ezt legalábbis bizonyos tagállamok? Szerintem nem végeztek megfelelő házi feladatot ezzel kapcsolatban. Mindnyájan véget akarunk adni a bűnözésnek, a szervezett bűnözésnek, de talán a legjobb megoldás az lenne, továbbra is együttműködnénk. És bizonyos feljegyzéseket védenénk, és a magánéletet és az adatvédelmet is figyelembe vennénk. Figyelemmel követem ezt majd, az elnök asszony. Ezek csak a kezdeti megjegyzéseim ma. Úgyhogy köszönöm. Kirkapur, köszönöm. Kollégák, nagyon kérem, egyetlen perc Albrecht úr. Jó, eszek majd, de úgy gondolom, sokkal több időre van még szükségünk, hogy ezt a javaslatot átvizsgáljuk, még akkor is, hogyha egyetértek Kobúrral, jobban kell együttműködnünk az igazságügyi szervek és a rendőrség között, például a bizonyítékokat illetően. Alapvető fontosságú, hogy amikor a javaslat fontos, és tovább akarunk haladni, akkor elég időt szálljunk arra, hogy megvitassuk, mi helyes, mi nem helyes. És látszik, hogy itt még igen sokat tennivaló, úgyhogy örülök az együttműködésnek Miló, Meló úrral és az árnyék előadókat. De azért hagyd tegyek három rövid megjegyzést. Először is a közös elvek kérdése. Hogy hagyd mondjak még egy példát, egyszerűen más minősül bizonyítéknak az egyes tagállamokban, például Németországban, hogyha úti ellenőrzés során elkapják az embert, hogy alkoholt fogyasztott és vért vesznek tőle, akkor akkor kényszeríteni lehet az ellenőrzőt, tehát hogy adjon vért. Franciaországban azt mondanák, hogy ez nem megy, megsérti a jogrendszerünket. Hiszen akkor nem érvényes az, hogy ártatlan, amíg másképpen be nem bizonyítják hanem egyszerűen bűnösként kezelnék az embert ennek meg a német jogi érvelésben nem lenne semmi értelme, úgyhogy ez csak egy példa arra, hogy mennyire másképpen védjük a visszaélést, elkövetőket az egyes tagállamokban, és mit jelent a bizonyíték. Úgyhogy ezt nagyon részletesen kell átvizsgálnunk. Az alapvető emberi jogok, a közös elvek nagyon fontosak. Ezért van nagyon szükség például jogi garancia levélre, és mindenkit figyelmeztetnek arra, hogy ne lépjen olyan messzire, anélkül, hogy harmonizált lenne már ez a terület. nagyok a különbségek. Először ezt vizsgáljuk meg. Így aztán ne legyen túl korai az ügynökség határideje, hogy ellenőrizzük már ezt, hiszen nem heteken múlik. Köszönöm. Dank u wel, eh, mevrouw de voorzitter. Ik wou op dit eh, laatste aansluiten. Ik... Mulder úr, köszönöm szépen, elnök asszony. Egyetértek az előttem szólókkal. Nagyon érdekes volt, amit a miniszter úr elmondott. Ezzel kapcsolatban nem szeretnék mondani semmit. Főleg Alvaro úr megjegyzéséhez. Szeretném elmondani, hogy tájékoztatni kívánja a szakbizottságot, hogy írt egy levelet a parlament elnökéhez. A 126-os cikk értelmében, és az alapjogi ügynökséghez fogja küldeni. Pontosan ebben a témában nagyon reméljük, hogy jövő év január 15 előtt kapunk választ, a koordinátorokkal megvitattuk, és úgy tűnik, hogy jóvá hagyták. Köszönöm szépen, Fosszú. Vielen Dank. Jeder Mitgliedstaat hat eine... Köszönöm szépen. Minden tagállamban eltér a jogi kultúra. Így aztán ezen a területen nagyon óvatosnak kell lennünk, mert különben jogi bizonytalanságot teremtünk, és beavatkozunk a nemzeti jogba. Ha ez megtörténik, akkor nagyon nagy jogi bizonytalanságot teremtünk. Így aztán most már nem is tudom, hogy helyesen járunk el. Először összehasonlítható minimum normákat kell bevezetnünk a bűnügyi eljárásokban utána lehet szó határon átnyúló együttműködésről. Jelenleg mm, működik ez, kicsit körülményes, de hát arra mindig ügyeltünk, hogy működjön. Csak hogyha most az alapvető jogokhoz nyúlunk hozzá, nagyon elbizonytalaníthatjuk a nemzeti jogokat. Aztán Németországban már a keletnémetek előtt is voltak igazságtalanságok, úgyhogy a jogállomaság számomra alap Egy német viselőt, például nem lehet bíróság elé citálni jogi alapok nélkül. Bizonyos kontrollt szerintem gyakorolnunk kell. Nem tudom elfogadni, hogyha mondjuk egy német állampolgárt egy német jogalapnak megfelelő vád nélkül mégis megvádolnak máshol. Tehát össze kell hasonlítanunk a saját jogi kultúráinkat, ezen kívül még nagyon-nagyon sok mindent mondhatnék, de hát ennyi. Jó, rövid. Röviden szeretett volna hozzászólni, parancsoljon. Malúr. Nagyon rövid leszek. Egyszerűen csak a következőt szeretném elmondani. Nyilván figyelembe vettem minden hozzászóló véleményét, és úgy gondolom, hogy miniszter úr nyilván már megértette, hogy mennyire kényes ez a kérdés és hát nagy az ellenállás az Európai Parlament részéről. Úgy gondolom, úgy gondolom, hogy különbözőek voltak a hozzászólások, de azt is mutatja, hogy a származási országok aggódnak. Én is jogászként szólok, hiszen sokat dolgoztam a büntetőjog terén, és még most is ezzel foglalkozom. Koordinátorként itt megpróbálok lehető leg, a lehető legtöbb eszmecserét létrehozni az árnyék koordinátorokkal. Hogy legalábbis minimális közös pontot hozzunk létre. Mert nem szabad, hogy minden egyes tagállam tiltakozzon. Nem szabad blokkolnunk egy olyan kezdeményezést, ami nagyon fontos de hát az álláspont teljesen jogos ellenállásba ütközik, mert például, hogyha olyas valakiről van szó egy adott országban, aki egy másik országból származó bizonyítékokhoz akar hozzáférni. A javaslat első formájában a igazságszolgáltató és nem igazságszolgáltató szerveket is fette. Miniszter úr, engem az nem zavar, hogy egy ország bírálja, aki persze tiszteletbe tartja egy másik ország jogait, és aki egy másik országban összegyűjti a bizonyítékokat, egy országban egy rendőrt kinevez erre a célra. Például Portugáliára gondolok. A bizonyítás vonatkozásában bizonyos intézkedéseket egy bírónak kell érvényesíteni. Azonban nem a rendőrségnek kell mindezt végrehajtania, hanem a békebírónak. Úgyhogy csatlakoznék a német képviselő által elmondottakhoz. Mindezt figyelembe kell venni, hogy ne legyen ellentét a bíróság és a rendőrség között. Nagyon fontos ez a dokumentum, el kell fogadnunk. Köszönöm, ennyit szerettem volna elmondani. Elnök, most visszaadom a szót a miniszter úrnak, és ha lehet, akkor kérünk még egy pár perc tolmácsolást. Parancsoljon, miniszter úr. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Elnök asszony, tisztelt képviselők! Nyilvánvalóan nagyon kényes kérdésről van szó, tényleg mindannyiunk és minden állampolgár alapvető jogairól van szó, úgyhogy ezért nagyon óvatosan kell eljárnunk. Hát Európában két lehetőség van. Az egyik a harmonizáció, hogy minden mindenütt ugyanaz legyen. Én is erről álmodozom. És hát nem csak az enyém ez az álom, hanem sokaké még. Na, de mit is szeretnénk itt elérni? Legyünk egy kicsit pragmatikusabbak. Megpróbáljuk megtalálni azt a módot, ahogy összönözhetjük más ö, tagállamok jogrendszerét ö, az együttműködés ösztönzésével. És nyilván, ahogy említettem, a kölcsönös elismerés az alapja ennek. Nyilván tiszteletben tartva minden jogrendszert. És persze az alapelvek már beépülten léteznek ezekben a rendszerekben. Úgyhogy így szeretnénk megközelíteni ezt a kérdést. És óvatosan kell eljárnunk, úgyhogy nagyon is együtt érzek azokkal, akik azt mondják, hogy jobban kellene harmonizálnunk, egységesítenünk dolgokat. Persze, egyetértek ezekkel az álláspontokkal, és meg is próbáljuk elérni mindezt. Pénteken próbáljuk majd véglegesíteni a jogokról szóló levelet. Kérhetjük azt, hogy mindenki tiszteletbe tartja azoknak a jogait, akiket ö, például letartóztattak, vagy akik ö, szemtanúk ö, lesznek, és vannak pozitív lépések már a tolmácsolás és a dokumentumok fordítása terén. Nyilván ezeknek a célja is a harmonizáció hogy tanácsadás és segély álljon rendelkezésre az emberi jogok értelmében. És mindent úgy kell, e, minden területen úgy kell eljárnunk, hogy az emberi jogi bíróság is szeretné. Vannak már modellek az együttműködés terén. Vannak egyezmények, ezeket próbáljuk egyszerűsíteni, de nyilván mindenképpen százszerzékban tiszteletbe tartjuk egymást. Alapvetően a legfőbb cél a kölcsönös elismerés. Ahogy nagyon sok képviselő is elmondta, és meg is tudom erősíteni ezt, nem lehet megkérdőjelezni azt, hogy bíró ö, ö, érvényesítse a nyomozási határozatot. Azt viszont meg kell vizsgálnunk, hogy kivállal szerepet abban, hogy meghatározza, hogy melyik lesz ez a szerv. Lehet, hogy egyes államokban bíró vagy ügyész lesz az. Nyilván különböző koncepciók és terminológiák élnek a különböző tagállamokban. Ami minket illet, feltételezzük, hogy bírónak kell lennie az illetőnek, mert mindenképpen igazságszolgáltatási ellenőrzésre van szükség az ilyen határozat kiadásakor. Tehát mindenképpen az együttműködésről beszélünk az igazságszolgáltató szervek között, és meg kell majd vitatni ezt a témát, és a különböző tagállamok miniszterei meg is fogják vitatni ezt. Ami viszont elfogadhatatlan lenne, hát talán egy kicsit túlzásként mm, fogalmazom, hogy önkéntesen elutasítson egy ország egy ilyen jellegű határozatot, amely arra szólítja fel, hogy nyomozást folytasson. Nyilván az arányosság szerepet kell, hogy játszon abban, hogy miért adja ki ezt az adott állam, mint határozatot. De most már túl kell lépnünk azon az állapoton, hogy csak ilyen papírforma kapcsolatok léteznek a bírák között. Létezik Európában egy hálózat, amelyben a bírák most már egyre nagyobb mértékben felveszik a kapcsolatot egymással, határokon átnyúló módon, és tovább kell építenünk ezeket a kommunikációs lehetőségeket. De egyetlen egy bíró nem minősítheti egy ilyen határozat jellegét. Persze nyilván eltő olyan alapvetően fontos okok, amelyek feljogosítanak egy bírót arra, hogy ne tegye ezt lehetővé. Viszont mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy akkor legyenek további ilyen lehetőségek, már a visszautasításra, hogyha valamilyen jelentős nyomozásról van szó. Nyilván valamilyen alapjának kell lenni a visszautasításnak, vagy kivételezésnek. Talán erre szükség is lesz. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a tanács ülésen elhangzott egy javaslat, nevezetesen, hogy különböző kategóriákat kellene felállítanunk a nyomozási határozatok vonatkozásában jelentőségük alapján. A végrehajtó államnak több lehetőséget kell biztosítani arra, hogy úgy nyilatkozzon, hogy itt valamilyen gond van ennek a végrehajtásában. Nyilván az egyszerűbbektől a komplikáltabbakig mert nyilván minél komplikáltabb egy ügy, annál több intézkedésre van szükség. Nyilván további vitákra van szükség ebben a témában, mert rendkívül kényes kérdésről van szó, aminek politikai dimenziója is van. Feltételezem azonban, hogy az alapjogi ügynökség majd véleményt kér, a megvitatásra már sor került a tanácson belül, Hát akkor nem volt nagyon meggyőző, de nyilván, ha a parlament foglalkozik a témával, véleményezni fogja, és remélem, hogy megfelelő időkereteken belül is. Nagyon örülnék, hogyha megvitathatnám önökkel ezt a kérdést, és meg vagyok győződve arról, hogy egyetlen egy eszközre van szükségünk, ami hatékony, ami egyszerű, és nyilván a közrendnek kell elsősorban a legfontosabbnak lennie, de hatékonyabb, jobb együttműködése van szükség a bírák között, annak érdekében, hogy állampolgáraink biztonságát és jogait védjük. Úgyhogy köszönöm ezt az első vitát. Nagyon remélem, hogy további alkalmak is lesznek a vitára a jelentéskészítőkkel és árnyékjelentéskészítőkkel. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm, miniszter úr, köszönöm, kedves kollégák. Le kell zárnom az ülést. December 9-én délután lesz a következő libeülés, délután 3 órától. Ma délután és holnap délelőtt pedig meghallgatás.